Megkezdjük a munkát, meghallgatás lesz a mai napon, és a lehető leggyorsabban kellene haladnunk. Megnyitom az ülést, immár németül. Van napirendünk, bejelenthetem a napirend nyolcadik pontját ma nem tárgyaljuk meg. Sáke asszony jelentése a következő ülésen kerül a napirendre. A külügyi szolgálatban a kultúra szerepéről van szó, egy kicsit elhalasztottuk, mert Sáke asszonynak nem volt ideje, de nem is kapkodhatunk, mert nincs pénz a külügyi szolgálatra, másrészt pedig szálljunk rá kellő időt, hogy alaposan megtanácskozzuk, mit akarunk valójában ott decemberi első héten születik meg összes nyelven a jelentés, és utána tanácskozhatunk erről. Van-e további megjegyzés a napirendel kapcsolatban? Úgy látom, ilyen nincs, akkor ezzel el is fogadtuk a napi rendet. Újra közvetítik az ülést, kérem viselkedjenek. És valamennyi hivatalos nyelvre van fordítás, az észt hiányzik, mert nincs senki, aki észtől beszél, litván lett, máltai és svéd, ez az, ami nincs. Az összes többi nyelv rendelkezésre áll a mai napon. Valamikor a délelőtt során a lengyel miniszter is jelen lesz a meghallgatáson, tehát úgy hallottam, a sportügyi miniszter, ez egy jó dolog egyébként, mert ma délután a miniszterek tanácsa éppen a sport témájával foglalkozik. Ilyenkor aztán hasznos, hogyha valaki ott azon részt vesz, és a következő, vagy azt követő elnökségen ő lesz a felelős a témáért, és ő lesz az elnök, akkor az jó, ha itt van, ha eljön, majd üdvözlöm, még nem láttam egyelőre. Most az összes kollégát szeretném megkérni, hogy csinálják azt, amit még sose csináltak, a Lux díjat válasszák meg kérem önöket, ne csak önmagukat, hanem legalább öt kollégát hozzanak magukkal, tehát úgy értem ezt, hogy szólítsák fel őket, hogy vegyenek részt a díjazásban. Hogy a díj továbbra is megmarad-e egyáltalán, az tőlünk is, hogy tudnilik, ha mi nem választunk, nagyon nehéz lesz a kollégák felé ezt közvetíteni, akik amúgy többségben ezt nem akarják. Tényleg megkedveljék. Münchenben voltam tegnap, Berlinben is voltam vasárnap, és a parlament eh, mindkét, mindkét telephelyén három napon keresztül mutatták eh, a filmeket. Ez nagy volt az érdeklődés. Olyan embereket értünk el, akiknek semmi közük az Európai Parlamenthez, sose érdekli őket, hogy mi történik. És eh, örültek ők is, hogy itt a feliratozással az európai film nagyobb elterjedésre tegyen szert. Ez tényleg persze egy egy csepp a tengerben ez az egész, de akkor is kérem, hogy amit tudunk, tegyünk meg. Először is válasszanak mindenki, aki itt van, de legalább négy-öt további kollégát a környezetükben vegyenek rá arra, hogy szavazzanak. Jó, kérem, nem hagyjanak cserben engem. Hát koldus, koldus vagyok, pedig semmi előnyöm nincs ebből, csak egy nagyszerű dolog mellett szállok síkra. Egyébként az asztalnál ülő kollégák, itt csak az egyik választott mindeddig. Maga se, te se, te se. Jó, bocsánat. Lotár persze választott, jó. Jó, akkor szeretném bejelenteni, hogy jövő héten Strasbourgban, kedden lesz egy színházi előadás a parlamentben. Ez nem függ össze az előző témával egyébként. Lesz egy eh, nyilvános, van egy színház Strasbourgban, egy nyilvános színház, és fesztivál van, és a, a kafeteriában lépnek fel nagyon fiatal hallgatók, tanulók, akik eh, ebben részt vesznek a fesztivál résztvevőnyők, tehát és nagy megtiszteltetés eh, nekünk, hogy parlamentben előadnak nekünk valamit kapnak majd meghívót, kérem nézzenek oda, és mondjuk 20 percig maradjanak is ott, és barátságosan, szívélyesen tapsoljanak. Mielőtt megkezdjük a napirend megtárgyalását, ugye ma a mai téma a sporttal foglalkozik, ez nagyon fontos, mert mellettem az az ember ül, aki már évek óta foglalkozik, és jól ismeri a sport témáját, tanácsot ad nekünk, segít, Jürgen Dithardról beszélek. Ő az utolsó ülés ma itt. Nagyon szomorú dolog ez, azt kell, hogy mondjam, és ezt komolyan gondolom, mert ha ilyen kiváló munkatársakat nem megy el innen, nem is rúgjuk ki, éppen ellenkezőleg valahol előrébb lép, de hát tudják, hogy nálunk is folyamatos váltás van, hogy az emberek ne hízzanak el az székeikben, nem úgy, mint mi. Tehát Jörgen, nagyon sajnáljuk, de rengeteget dolgoztál, éppen a sportterületen, nem is tudom, hogy pótolni tudunk-e. Ezt komolyan mondom. Anélkül persze, hogy az utódodat megsértenénk. De hát ez egy olyan terület, amiben bele kell dolgoznia magát az embernek, és ezt te jól csináltad, tehát számos vitát nem tudtam volna megcsinálni nélküled. Még nem is voltam elnök itt a szakbizottságban, már segítettél sokat, tehát valamennyi tag nevében Jürgen Dithárnak mondok köszönetet, és szerintem egy tapsot megérdemel. Nos, akkor rátérünk a munkára. Borzasztó, fontos és jelentős szavazást kell végrehajtanunk. Svájc, amely nagyon baráti viszonyban áll hozzánk, barátilag közelít felénk. Svájc az Európai Unió szívében található, de még mindig nem tagja az Európai Uniónak, de nagyon sok mindenben együttműködik velünk, és most szeretne a Fiatalok Lendületben programban is részt venni, és az egész életen át tartó tanulás terén is aktív kíván lenni. Tudják, nem ingyen van ez, minden eszközünket felajánljuk, mindenhol nyitott kapuk vannak, de hát fizetni kell ezért. Mindenki fizet mindenért, minden program résztvevője fizet, ugye mi tagjai vagyunk az Európai Uniónak, és költségvetésünk támogatja ezeket a programokat. A Svájcnak is hozzá kell járulnia. És ma támogatni kell a 218 per 6-os Lisszaboni szerződés cikke értemében, a tanácsnak fel kell tenni a kérdést felénk, hogy mi támogatjuk-e, hogy csatlakozzon a Svájc ezen a programhoz. Örülünk annak, hogy a svájci államközösség jónak tartja ezt, örülünk annak, hogy mindenütt fontosak a fiatalok, a svájciak és az európaiak, és reméljük, hogy a svájci államközösség majd egyszer ide talál hozzánk az Európai Unió keblére. Nos, nem kell erről, nem kellett dönteniük még a svájciaknak, illetve majd népszavazás során kell erről dönteni, de erről még nem tudnak a svájciak. Most pedig megnyitom a szavazást, egyetlen egy szavazásról van szó. Kérjük szépen, nem kell elővenni a szavazókártyát, nem hiszem, hogy annyira eltérő lenne a véleményünk. Ki támogatja, hogy Svájc csatlakozzon a programokhoz? Köszönöm, ki van ellene? Senki, tartózkodás? Én na, én már szavaztatok, kérem szépen. Tartózkodás nem, nincs, akkor egy hangulag elfogadtuk. Üdvözöljük Svájcot ebben a programban. Na. Tisztelt kollégáim, most pedig rátérünk a meghallgatásra. Az nagyszerű, az európai sportpolitika jövője. Ez egy szuper cím. Ugye tudják mindannyian, hogy belülről tekintve tanulmányt készítettünk a témáról, az európai sportpolitikáról, és most az új szerződés mit jelent? Milyen lehetőségeket biztosít számunkra? Most a tanulmány értelmében ismét a földhöz visszaközelítettünk, ám kiderült, hogy az új szerződésben szereplő új kifejezés annyira sok hatalmat nem jelent. A Lisszaboni szerződés előtt már volt a sportnevelés éve, ez egy nagyszerű történet volt, nagyon jó, nagyon sok jó eredménnyel, nagyon sok gondolattal, nagyon jó dolgokkal, amiket a mai napig is felhasználhatunk, fel kellene használnunk. Elkészült ugye a bizottság fehér könyve, Mavromatis kollégánk dolgozott ebben a témában, sőt, költségvetési sor is van a sport és a nevelés támogatására. A probléma az az, Láttunk, amit láttunk, a legutóbbi ülésen azt láttuk, hogy amikor elkészítették ezt a tanulmányt, akkor kiderült, hogy nem nagyon tudunk ezzel az új szerződésben szereplő cikkeljel mit kezdeni, olyan sokat nem jelent. Vagy nem tudom annyira megfelelni annak, amit a sportvilág tőlünk elvár. Idén nyáron, a nyár elején kérdést intéztünk a bizottsághoz és a tanácshoz, méghozzá a player, a player agents kérdésben, de tehát az ügynökök kérdésében, de nem kaptunk azt hiszem választ, ugye? Talán ma ö, kapunk majd az illetékes kollégától választ erre a kérdésre, mi van ezekkel az ügynökökkel. Hogy is mondjam, ö, elvárásokat alakítottunk ki sok mindenkiben, és most mindenki csalódik, mert ö, Vasszilió asszony, amit elmondott a legutóbbi ülésen, megértettük, azt értettük meg, hogy a következő ö, pénzügyi terv időszakáig nem lesz új sportprogram. Mert nincsen pénz, nincs lehetőség, ezt megértettük, de mégis nagyon csalódottak vagyunk ettől. De reméljük, akkor is, ha nincsen program 2013-ig, talán mégiscsak lesznek intézkedések, amelyek túlmutatnak azon, amit eddig tudtunk elérni. De szeretnék arra is hivatkozni, hogy nem vagyok biztos abban, hogy egyáltalán 2013 után minden programot, amink van, fenntarthatunk, ha mi nem küzdünk ezért. Még egyszer elmondom. Amit most tapasztalunk a vitában, a költségvetési vita során, elmondhatom, hogy hát kiderül, hogy néhány ország az Európai Unióban melyik oldalon áll. Remélem, hogy a többség nem azokhoz csatlakozik, akik azt akarják, hogy vezessük vissza az egész EU-t a szabad kereskedelmi övezet irányába. Van, aki ilyen minimális Európát akar, csak remélem, hogy önök nem, önök többsége nem emellett van. Küzdjünk a programért, küzdenünk kell a kulturális programokért is. Még nincs vége. Éppen ezért kérem szépen gondoljanak erre is. Nagyon örülök, hogy például ma délben a sportminiszterek üléseznek. Ez egy kis fény a sötétben. Remélem, hogy a többi tanácsi, koreperbeli kollégákra is hatással tudnak lenni, a magas rangú döntéshozókra hatást gyakorolnak pozitív értelemben. Mert valóban kell sportpolitika. Örülünk annak, hogy így van, és örülünk annak is, hogy ma nyitjuk meg a vitát. Talán a mai vitával még egy pár gondolatot ébreszthetünk, mármint a miniszterekben. Ez egy nagyon fontos meghallgatás. Üdvözlöm a szakértőket. Itt van a bizottság részéről Gregory Poger, aki az EAK igazgatóság, főigazgatóság témájában a sportfelelős. Örülünk annak, hogy itt van Patrick Hickey, az Európai Olimpiai Bizottság elnöke, az UEFA-tól tanácsadó Michel Platini elnök úr tanácsadója William Gajávanit, aztán Mogens Kirkby, a Nemzetközi Sport és Kutás Egyesület elnöke van itt, aztán a Nemzetközi és Európai Sportjog professzora a Tilburg Egyetemről Michel Collucci van itt. Michel, hölgy vagy úr, nem is tudom. Nem, hölgy, elnézést, úr. Michelt én úgy képzeltem el, hogy Michel, mint női név de nem ez a helyzet. Üdvözlöm. Mikéle, ugye? Úgy kell mondani. Hát, akkor már meg is oldottuk a problémát. Mi Mikéle Kulocsi. Örülök, hogy itt van. A következő eljárás javasolnám. Palger urat szeretnénk hallani a bizottság részéről, aztán a szakértők fognak hozzászólni, aztán jön a kérdés-válasz forduló, aztán pedig a bizottságnak és a szakértőknek még egyszer megadom a szót, hogy reagáljanak az elhangzottakra, és akkor a belga elnökségnek is megadnám a szót, mert ma délután így akkor el tudnak menni a minisztertanácsi ülésre, ötletekkel felvértezve. Nem vagyok udvariatlan, hogyha a kis kalapácsomat felmutatom, tehát kalapálás előtt felmutatom a kalapácsot, csak utána kalapálok. Polger úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenkinek jó reggelt kívánok, és hadd mondjam el, hogy nagyon örülök, hogy ismét megjelenhetek az önök bizottság előtt, új funkciómban, az Ifjúság és Sport Főigazgatóság vezetőjeként. Mi vagyunk, most igazából a Lisszaboni ratifikációs folyamatot követő időszakot nyitottuk meg, vannak új elemek a sport kapcsán, támogató kompetenciákat kapott az EU a Lisszaboni Szerzésnek köszönhetően a sport területén. A 165-ös cikke értelmében mandátumot kaptunk annak érdekében, hogy plusz vagy többletértéket adjunk a sportnak, az ifjúságnak. Az EU 2020-as stratégia kapcsán is nagyon fontos szerepünk van, jobban tudjuk érvényesíteni az EU szintjén a sportot. Az első lépés az új rendelkezés a során e, azt jelenti, hogy a bizottság egy e, nyilatkozatot készít el, amely javaslatokat tartalmaz a sport európai dimenziójára vonatkozóan. Több konkrét cselekvési programot is szeretnénk majd felvetni. Ezt a kommunikét a parlamentnek és a tanácsnak is be kívánjuk nyújtani. Ami a kommuniké lényegét illeti, ki fogja emelni azt, hogy a sport hogyan járul hozzá az európai Unió 2020-as stratégiának megvalósításához, az intelligens és fenntartható növekedés, a munkanélküliségének küzdelem és a szociális kohézió érdekében. Kulcsfontosságú gondolat, ami szerepel ebben a kommunikében, az az, hogy kidolgozzuk a sport európai dimenzióját, konkrét eszközökkel. Figyelembe vesszük persze a sport speciális jellemzőit. A végrehajtás során a kommuniké megerősített együttműködést is javasol a tagállamok, az Európai Parlament és a sportmozgalom között. A kommuniké, a nyilatkozat a 2007-es fehér könyvre alapul, a Coubertin akciótervre. Ami a konkrét intézkedéseket illeti, amelyeket javaslunk ebben a nyilatkozatokban, ez tükrözni fogja azokat a gondolatokat, amelyeket az érintettek megfogalmaztak. És tiszteletben tartja persze a szerződést. Más szóval az új program támogatni fogja, kiegészíteni fogja a nemzeti intézkedéseket olyan területeken, ahol az Európai Unió többletértéket tud garantálni. Több úton, módon lehet ide eljutni, ezeket röviden felsorolom. Nemzetközi kihívásokkal kell szembenézni, meg kell nézni, hogy milyen kívásokkal kell szembenézni, meg kell nézni az Európai Unió 2020-as stratégiájában szereplő célokat, támogatni kell a nemzeti programokat, és ki kell őket egészíteni, ahol erre igény, szükség van, a sporta kapcsolatos kívások kapcsán, a tudás alapot meg kell erősíteni, aztán az evidencia alapú politikai ö, programok kidolgozásából meg kell erősíteni a párbeszédet a sportban érintettek között, a bevált gyakorlatok terjesztése nagyon fontos, az európai hálózatok kialakítása sport területén szintén nagyon fontos, és hozzá kell járulni a tudás terjesztéséhez az EU sportjogról is. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez az a többletérték csoport, amelyet garantálni tudunk. A nyilatkozat a következő területeket is le fogja fedni szociális szociális befogadás, a kirekesztés elleni küzdelem, mozgás vagy fogyatékossal, fogyatékossággal élők sportmozgalma, a nők szerepének kiemelése, a kisebbségek, bevándorlók, sporton keresztüli bevonása, aztán a kettős karrier, ami a fiatal, magas szintű csúcs sportolók karrierjét illeti. Aztán a nemzetközi európai képesítési rendszerek, beépítése. Ez is egyik fontos témája lesz majd a nyilatkozatnak. Harmadik téma, egészséget elősegítő sporttevékenység, amely nagyon fontos az aktív keresőképes lakosság egészséges szempontjából és a TB rendszerek szempontjából. Nagyon fontos a dopping elleni küzdelem a sportvilágában. Nagyon fontos persze a sportvilág fizikai és erkölcsi integritásának garantálása. Aztán küzdeni kell az erőszak és az intolerancia ellen. Kiváltképpen ami a nézőközönséget, vagy a, a szurkolók ö, huliganizmusát illeti. Aztán, ami a különböző fogadóirodák szerepét illeti, erről is szó lesz. A struktúrás alapokon keresztül lehet támogatni a jó irányítás, támogatása a sportban. Aztán a sportolók szabad mozgása és nemzeti hovatartozása, a sport ügynökök szerepe, a sportrendezvények integritása, például a bunda kérdése, az európai szociális párbeszéd, aztán miután az európai önkéntesség évéről van szó, önkéntesség a területén, ez egy kiemelt téma. A nyilatkozat nagyon sok témát fog lefedni, de a sport a sport nagyon sok területet fed le. Örömmel nézünk elébe az Európai Parlament reakcióinak. Reméljük, hogy az Európai Parlament kiemeli, hogy ő hol látja a prioritásokat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Polga úr. Most pedig Frederick Hickey, az Európai Olimpiai Bizottság elnöke. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Európai Parlamenti Képviselők, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, barátaim, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon részt vehetek ezen a meghallgatáson, melyet az Európai Parlament szervez az európai sportpolitika jövőjéről. Megköszönöm, hogy lehetőséget kaptam. A mai napon az Európai Olimpiai Bizottságok elnökeként, illetve az Ír Olimpiai Tanács és a NOB tagjaként szólalok fel. Mindenképpen elmond, el kell mondanom azt, hogy az összes szinten képviseljük a sportot, az amatőr szintől a legfelsőbb versenyszintig. Két különböző, ám de ki, egymást kiegészítő megközelítést képviselek. Mind a kettő érdekes az Európai Parlament és az Európai Sport számára. Az Európai Olimpiai Bizottságokkal kezdeném, kik is vagyunk. Az EOC 75-ben alakult meg, pán-európai sportszervezetről van szó, mely 49 Nemzeti Olimpiai Bizottságot képvisel. Az Európai Olimpiai Mozgalmat képviseljük, vannak saját sportrendezvényeink, például az Európai ö, Ifjúsági ö, Sportrendezvény, illetve nyári és téli olimpiai játékok, ifjúsági olimpiai játékokat Európában. Ez a legfontosabb amatőr sport esemény Európában. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hiszen a finnországi Tamperei 2009-es és a Libereci 2011-es olimpiai játékokat, európai ifjúsági olimpiai játékokat támogatta. Nagyon jól működik ez a partneri kapcsolat, és remélem, hogy a jövőben is folytatódik ez Európában. Az EOC-nak 2009. februárja óta van egy állandó képviselete Brüsszelben, és Rómában van a fő, legfőbb irodánk. Az EOC-EU iroda, ahogy ezt hívják, az Európai Nemzeti Olimpiai Bizottságok érdekeit és 19 másik európai sport intézmény érdekeit képviseli the aim of this office is to represent... Ennek a hivatalnak a legfőbb célja az, hogy partnereit képviselje, illetve kiépítse a kapcsolatot az Európai Unió intézményeivel. Megalakulásunk óta azt gondolom, hogy hozzátettünk valamit ahhoz, hogy jobb legyen a sportpolitika az EU-ban. Az európai alkotmányban, illetve a Lisszaboni szerződésben szerepel a sport. 2009. december 4-én, mikor hatályba lépett a Lisszaboni szerződés. Nagyon örültünk annak, hogy ez megtörtént, de nem ekkor kezdődött a munkánk, hanem akkor, amikor már a, amikor sokkal korábban az Európai Konvent elkezdte előkészíteni az alkotmányt. A sportszervezetek nagyban támogatták azt, hogy a sport megemlítésre kerüljön az alkotmányban, illetve Lisszaboni szerződésben. Amikor ezt 2007. októberében elfogadták, a fehér könyv, a sportra szóló fehér könyv megalak, kiadását követően, akkor meg, ö, szembesültünk azzal, hogy valóban a sport megemlítésre került. Nagyon komoly elvárások vannak a sporttal kapcsolatban. A fehér könyv, illetve a Lisszaboni szerződésben a sport megemlítése mindenképpen pozitív hangulatot árasztott el a sportolók, a sportvilág körébe. Szeretnénk, hogyha az EU eme új feladatköre a sport területén jól kezdődne. Az Európai Uniós Sportfórumon jelen voltunk 2008-ban, és akkor megemlítésre került az, hogy a közös kihívásokat, mint például az illegális fogadás, illetve az ifjú sportolók támogatása, az iskolai sportolók, illetve a kiskorúak Európába érkezése. Nos, ezeknek mind van sportvetülete, ezeken a területeken mind meg kell, közösen kell megküzdenünk a kihívásra. 2009-ben Figel biztos úrral nagyon jó 2009-től Figel biztos úrral nagyon jó kapcsolatokat ápolunk. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta az olimpiai sportmozgalommal közösen próbáljuk meg azt elérni, hogy megfelelően érvényt szerezzünk a Lisszaboni szerződésben foglaltaknak. 2010. januárjában együttműködtünk ebben a témában a tagállamokkal. Lisszaboni szerződés és a sport kapcsolata. Nos, említette már, említették már, hogy pontosan miről van szó. Az Európai Unió működéséről szóló szerződésben azt gondolom, hogy a sport megemlítése egy új Európai Uniós politika születését jelenti. Az Európai Bíróság joggyakorlatának köszönhető, hogy a sport belekerült ide, és az említés lehetővé teszi azt az Európai Uniós intézmények részére, hogy a sporttal kapcsolatos joggyakorlatot is alkalmazzák. Egy új Európai Uniós feladatkörről van szó. Úgy gondoljuk, hogy nem jelentés nélkül való, és nem jelentőség nélkül való az, hogy a sport bekerült ide. 2008. decemberében a sporttanács azt nyilatkozta, hogy az Európai Unió nem csak a gazdasági vetületeit veszi figyelembe a sportnak. Úgy gondolom, hogy a jogászok azt fogják mondani, hogy a sportnak nincsen jogilag kötelező érvényű jellege, de az Európai Uniós intézményeknek azt gondolom, hogy a sport megfelelő alapanyagot ad, hiszen a 160-as cikkben szerepel. A sport szervezetek függetlenségét mindenképpen megemlíteném, és nagyon fontos az, hogy a sport alapelveit is, tisztában kell, és tiszteletben kell tartaniuk. A 165-ös cikk a jelenleg létező nemzetközi sportstruktúra tiszteletben tartását is kimondja. Nagyon fontos a sportban a mainstreaming, az Európai Uniós finanszírozás felhasználásával, illetve új sportprogramok kialakításával. Ezt a gondolatot teljes mértékben támogatjuk. Az Európai Bizottság azonban kisé aggasztó nyilatkozatokat tett a múltban, az ambíció hiányáról és egyfajta visszalépésről tettek tanúbizonyságot. Azt gondolom, hogy a legfőbb ösztöző erő az Európai Uniós sportprogramok megalkotása. Tudom, hogy mindannyiunkra érvényesek a, a pénzügyi megszorítások. Elnök, elnézést kérek, ön már 10 perce beszélt, de csak 4-5 perce lenne. Elnézést kérek. Ezzel kapcsolatban nem sokára megszületik egy állásfoglalat, és remélem, hogy ez nem csak blabla lesz. Elnök asszony, köszönöm. William Gaillard következik. Madame la Présidente. Elnök asszony, Hölgyeim és uraim, kedves képviselő urak és hölgyek. Hölgyeim és uraim, Először is nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek meghívásukkal, és elmondhatom az UEFA nevében gondolataimat és a TS nevében. Az Európai Csapatsport Szövetség nevében is szólhatok. Kicsit paradox a helyzet, hiszen most európai sportpolitikáról beszélünk, és a sport először válik ö, intézményi hatáskörbe tartozó témává. Mitől is különleges a sport? a mi kontinensünkön és az Uniónban. A sportmodell, az európai sportmodell miből is áll? Miért fontos az, hogy az európai sportmodell elismerést kapjon? Nagyon fontos az Európai Unió intézményeiben is ez az elismertség. A válasz egyszerű, ez egy szolidáris és reprezentatív modell az egész kontinensünkön, és komplex is. Mert ez a modell minden árnyalatot megfogalmaz, és minden törékeny egyensúlyt megteremt, és ettől egyedi az európai sportmozgalom. A szolidáris és reprezentatív. Ez két fontos jellemző az európai sportmodellben. Az európai sport valóban, ha úgy tetszik, piramisként szoktuk ismertetni. Több tízezer sportoló képezi az alapját, és nekik köszönhető a gazdagság, a diverzitása a mozgalomnak. A piramis különböző elemei a helyi, nemzeti ö, szinteket képviselik. Ezenken keresztül fejeződik ki a tömegsport, az amatőrsport, a mi sportunk, a gyermekeink sportja. Ha megnézzük a piramist, akkor jobban lehet differenciálni, jobban lehet specializálódni, és a versenyek strukturálódnak és ö, szegmentálódnak a sport egyre inkább kompetitíve válik. Hogyha ezt a piramisrendszert feloldjuk, akkor sajnálatos módon az amatőr sportot elnyomja a professzionális sport, karrierré válik a sport. Minden szinten a csapatsportban a klubok különböző ligákban alakulnak ki, a szövetségek, nemzeti szövetségek keresztül. Demokratikusan választják a minden szinten ezeknek az szövetkezeteknek az elnökeit, ami a profi ligákat életik több mint kevesebb, mint egy százalékát teszik ki az összes sportolónak. De a pénzügyi szolidaritásnak köszönhetően, amely nagyon fontos eleme az európai sportmodellnek, ez a kis elit ö, gyakorlatilag a, az sportolók, az önkéntes sportolókból táplálkozva tud felvirágozni. Ami a profi ágazatot illeti, minden nemzeti szövetkezetben eh, ezek ugye táplálják az amatőr sportot, horizontális a szolidaritás is európai szinten. A fociban például az UEFA, az Európai Szövetség, az 53 nemzeti szövetség számára szolidaritás képez, úgyhogy a gazdagok finanszírozzák a szegényebbeket. Nagyon fontos az európai sportmodell, hiszen lehetővé teszi a mobilitást, az, az amatőr és a profi sport közötti határt át lehet lépni. Nincsenek zárt ligák, nem a zártságnak, hanem a releget. tehát a, ha úgy tetszik, ezt a hierarchiát minden szinten át lehet lépni, a piramis minden szintjén. A fociban, de más csapat sportokban is nagyon kevés a klub, amelyben csak egy osztály lenne, vagy egy szabályzat. Ahogy az UEFA elnöke Michel Platini itt elmondta Brüsszelben, az európai sportmodell ez egy olyan adóász, ha úgy tetszik, amely a mobilitáson alapul egyedi és valóban európai. Néhányan talán gondolják, hogy megkívánjak törni ezt a szolidaritást, az önzőség, a profi sport, ha úgy tetszik, előre menekülve kíván illuzorikus pénzügyi terveket szőve előre haladni. Nagyon fontos, hogy nem szabad, hogy a fiatalságunk, az ifjúságunk jövőjét kockáztassuk. Ezt a finom szövezet, szövetet feloszlassuk. Különleges esélyünk, lehetőségünk van most Európában, az európai sportmodell továbbvitelében, a kulturális értékek, a szociális, oktatás értékek előrevitelében. Tisztelt Bizottság, éljenek ezzel a lehetőséggel, ne szalasszák el. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, mert ha úgy tetszik, be is tartotta az időkeretet. De a tartalom is persze kiváló volt, nem csak az idő, zítés. Sajnos nem hallottuk a mikrofont. Következő hozzászóló a Nemzetközi Sport és Kótes Szövetség részéről. Tessék, kérem. Kirkby úr. Megköszönöm a meghívást, tudom, hogy csak 5 percem van, úgyhogy rögtön a lényegre térek. A Lőszabadi szerződésben a 165-ös cikk arra hív fel minket, hogy van már bizony, van már egyfajta alapja annak, hogy együtt működjünk, és ez különböző határozatokat, döntéseket tesz lehetővé. Azt gondolom, hogy ez a cikk nem nyitja ki az összes ajtót a sport számára, de ez igenis alkalmat ad a politikai ambíció számára, és ez ennek közvetlen hatása lehet az európai polgárok életminőségére. Az elmúlt két évtizedben az Európai Unió fejlődött, és az európai polgárok igényei is, sport, illetve fizikai tevékenység, sporttevékenység igényei is. Azt gondolom, hogy nagyon jó a platformunk a politikai tevékenységek szempontjából, ugyanakkor az elavult sportmodelleket mindenképpen le kéne zárni most új lehetőségeink vannak. Az új szerződéssel biztosítva van az új Európai Uniós érdek, és azt gondolom, hogy a különböző ágazatok érintett, feleit mindenképp, érintett feleinek mindenképpen össze kéne fogni. Ez nem csak a sport szektorra érvényes, és az a célunk, hogy a lehető legtöbb európai polgárt és a lehető legnagyobb mértékű finanszírozást elérjük. Azt gondolom, hogy legalább még 100 millió európai polgárra kéne kiterjeszteni a sportot, illetve a sporttevékenységet 2020-ig. Most röviden áttekinteném, hogy hogy is állunk jelenleg sport, illetve testedzés szempontjából Európában. Jelenleg 200 millió európai véli úgy, hogy sportol rendszeresen. Az európaiak 25%-a azonban sport szempontjából nem aktív. 70 millióan sportolnak klubokban, de sokan vannak, akik, nem sport, akik a sporttevékenységet nem klubok keretében űzik. Parkokban, természetben sportolnak, 30% pedig fitness központokba, klubokba jár, és bár a futball egy rendkívül látható sport, a kedvenc tevékenység mégis a biciklizés, futás, jogging, úszás. Szeretnénk, azért szeretünk sportolni, mert ez relaxál minket, és örömmel tölt el. Ez a realitás. Most arra utalnék, amire, amiről az előbb beszéltünk, hiszen a piramisról volt szó. Úgy gondolom, hogy ez mutatja azt, hogy hogyan is működik jelenleg a sportrendszer. A piramisos rendszer, az a piramisos rendszer hibája az, hogy a piramis alapja megváltozott az elmúlt két évtizedben. Vannak fő oszlopok, erről nem beszélek, de beszéltünk a szolidaritásról, a marketingről, a ö, toborzásról, ezzel kapcsolatban azt mondanám el, hogy a pénzügyi szolidaritást sokszor úgy értik, hogy az elit sport az alapsportot támogatja. Azonban, ha megnézzük a nettó, forrá, a nettó forrás folyamot, akkor ez pontosan fordítva történik. Hiszen a klubokban tagdíj van, és alapvetően fordítva történik mindez, alapvetően az alap sporttevékenységek ből áramlik a pénz a versenysportok vagy az elit sport felé. De nagyon fontos az is, hogy az elit sportok valamilyen módon reklámozzák az alap sporttevékenységet, hogy minél többen vegyenek részt sportolásban. Tehát az aktív részvételre van szükség. Jó lenne, hogy ez ilyen könnyen menne, de az inaktívak sportolásra, szólításra egy nagyon bonyodalmas folyamat, hiszen például ehhez kapcsolódik a nagy sportesemények vizibilitása is. Mi a jövőképünk, és most elnézést kérek, mert hoztam egy kis illusztrációt, de ez csak a pódiumon, a pulpituson ülőknek elérhető. Van öt kis mackót hoztam, Ezek képviselik Európát, hiszen mindegyik külön-külön 100 millió európait képvisel. 40 százalék aktív sportoló, 60 százalék pedig nem végez semmilyen sporttevékenységet. Ez a 60 százalék tudja, hogy ez veszélyes, és tudják, tudja ez a 60 százalék, hogy nem egészséges ez. Ezeket az inaktív macikat kéne aktívvá tenni, tehát az a elképzelésünk, hogy még 100 millióan kezdjenek sporttevékenységbe. Köszönöm szépen! Teacher, a... Köszönöm szépen, hogy ilyen illusztratív volt. Az oktatásban is szoktunk ilyen illusztrálással élni. Michele Colucci következik. A Tilburg Egyetemről. Az európai sportjog professzora. First of all, I apologize because I did not bring with me teddy bears. Sajnálom, nem hoztam mackókat, de hallgatókat hoztam, egész Európából. Az utolsó sorban ülnek a kedves európai hallgatók. Annak érdekében, hogy beszélhessünk, álmodozhassunk az európai sportpolitika jövőjéről, azt a kérdést kell föltenni, pontosan néhány alapkérdés fel kell tenni. Az első nagyon egyszerű kérdés, nagyon általános. Ki csinálhat mit? Ki csinálhat mit? A válasz benne van a szerződésben. A szerződésben vannak a válaszok. A 165-ös cikkelyben. De nem csak ott. Mi az EU szerep megfelelő szintje? Hol kell beavatkoznia? Megint. Benne van a szerződésben. Koordináció. Támogatás. Mit jelent ez? Egyszerűen azt jelenti, hogy az irányítás a sportban továbbra is nagyon fontos tagállami szerepvállalás, felelősség és a sport szövetségek felelőssége. Nagyon egyszerű. a helyes kérdés, amit föl kell tenni. Mit kell és mit lehet tenni? Mit kérdezhetnek a sport szereplők az európai intézményektől? És melyik intézményektől kérdezzenek? Tudjuk, készültek tanulmányok, két dolgot kérnek. Jogbiztonságot és hogy ismerjük el? Én? Higgyék el, kételkedek abban, hogy van jogbiztonság. Jogászként. Miért? Mert amikor elkészül egy jogszabály, hát azt végre kell hajtani. Értelmezni kell. És ki értelmezni? A Mikele Colucci? Nem. Ön? Nem. A bizottság? Nem. Az Európai Bíróság. Mit jelent a sajátságos jellemző? Kérem, defináljuk, mit jelent az, hogy speciális jellemző? És különben is. Az első ember, aki meghatározza a speciális jellemzőt, az Európai Bizottság volt a fehér könyvben a sportról. Az évek óta, a Bosman ítélet óta és a Mekemet Dína ítélettel, de az első, aki meg tudta határozni, az az Európai Fehér Könyv a sportról. Az Európai Bizottság tudta meghatározni, mi ez a speciális jellemző. Miután hatályba lépett ezben a szerződés, az Európai Olimpiai Mozgalom, az Európai Csapatjátékok Szövetkezete, az atléták mind megadták a saját definíciójukat. Mi az, hogy speciális jellemző? Megismétlem még egyszer. Mit jelent? Én egyedi vagyok, ön egyedi, ön is egyedi asszonyom. Hmm, hol léphet fel az EU potenciálisan? Milyen tölteken? Azt hiszem, hogy nem kell elmondanom összeteket, hiszen a bizottság igazgatója elmondta meg. Elnök asszony, ha megengedi, nem értek egyet azzal, hogy annyira csalódottak vagyunk. Ön azt mondta beszéd elején. De miért nem értek egyet a csalódottságával? Azért, mert a szerződés többet ad nekünk a sporttal kapcsolatban. A szerződés most a sportra úgy hivatkozik, túlmutatva gazdasági dimenzióján elkészítettem egy kis diavetítést. Nem fogják elfelejteni a nevemet, nem fogják elfelejteni az arcomat, garantálom. Mi ennek a hatály ennek a szerződésnek? Profikra vonatkozik, és amatőrökre. Kik az amatőrök? Kérem, határozok meg. Az egyetlen dolog, amatőr, amit a FIFA mondott. Amatőr olyas valaki, aki azért játszik, mert élvezi. Élvezi, élvezzük! Hamatör. Az Európai Unió intézménynek figyelme most mire kell irányuljon? Fókuszálnia kellene az amatőrökre, és nem csak a profikra. És most Két konkrét javaslattal szeretnék most előállni. A szerződés az unió számára meghatározza a koordinációt és támogatást. Hogy lehet olyas valamit koordinálni, hogyan tudom önöket koordinálni, ha nem is van az önök hátterét, a képességeiket, készségeiket, stb. Az Európai Unió koordinálhatja a sportmozgalmat, de csak akkor, ha van olyas valami, ami lehet egy Európai Uniós megfigyelőközpont, vagy ünnökség, vagy bármi, amelynek három célja van. Először is anyag vagy információ gyűjtés. Minden egyes tagállamban, minden szövetségben. Egy olasz amatőr lehet, hogy Belgiumban nem számít amatőrnek, vagy Németországban, vagy Dániában. Ami a, az olasz foci szövetséget illeti, a doping kapcsán. Lehet, hogy az olasz dopping megoldás nem olyan hatékony, mint a svéd. Információkat gyűjtünk, rámutatunk a hiányosságokra. Ugyanakkor a leginkább bevált gyakorlatokat kívánjuk terjeszteni. A második utolsó javaslatom, nem professzorként, nem jogászként adom ezt a javaslatot. Nem. Erasmusként én Erasmus hallgató voltam, itt van egy csomó Erasmus hallgatóm, én büszke vagyok arra, hogy azt voltam. Az egyik legsikeresebb Európai Uniós történet. Az Erasmus program. Több mint kettő millió állampolgár mobilizálódhatott. És tanult külföldön. Miért? Miért nem lehet ugyanezt bevezetni a sport területén, atlétáknak, azok szemére, akik élvezik a sportot? elmehetnek, edzhetnek más országban. Gondoljunk az önkéntesekre. Gondoljunk rendezvények szervezésére. Ez olyas valami, amely nem új, már ott volt. Az elnökségi konklúzióban is szerepelt, Fontainebleau-ben, 1984-ben. Én hiszek az Európai Unióban, értékeiben, és hiszem, hogy a sport alapvető eszköz az európai integráció szemben. Köszönöm szépen, és köszönöm a hallgatóimnak, akik nagyon korán keltek, hogy meghallgassanak. Grazie, signor Calucci. Köszönöm, Calucci úr. Azért adtam hangot csalódottságomnak, mert már 21 éve vagyok itt. De ennek ellenére még optimista vagyok, a 90-es évek közepén érkeztem, és akkor az egyik legfontosabb célkütőzés az volt, hogy a sport belekerüljön a szerződésbe. Egy ideig eltartott, de benne van. Úgyhogy nem vagyok frusztrált, de szerintem igenis lehetünk csalódottak, hogyha odafigyelünk arra, hogy ezzel a sportra vonatkozó cikkel jogi szempontból és gyakorlati szempontból mit tehetünk. Ezzel a, ennek az eszköznek lehet nagy jövője, de csak akkor, hogyha megvan a szükséges politikai akarat is. Nem csak a bizottság részéről, hanem az összes érdekelt fél részéről. Gondolok itt például Németországra, a német tartományokra, stb. stb. Köszönöm szépen. Most a képviselők kérdései következnek, észrevételei. Boszkurt asszony. Eh, Köszönöm szépen. Kérdésem van a bizottsághoz. Parker úrhoz. A dopingpolitika került szóba az imént. Ez végül is része a közleménynek. Az antidoping területen nagy módosulás, változás persze nincs. Nincsen Kanadával megkötött szerződésünk az EU atléták védelméről, adatokat továbbra is küldünk Kanadának, anélkül, hogy adatvédelmi garanciák állnának rendelkezésre továbbra sincs garancia arra, hogy harmadik országoknak nem továbbítják ezeket az adatokat, most van egy felügyeleti csoport, amely ezt a témát kell, hogy vizsgálja. A kérdés persze az, hogy tényleg egyeztetnek-e a tagállamokkal, és a vadak kódex hogyan viszonyul az EU joghoz. Ez egy nagyon fontos téma, amit vizsgálnunk kellene. A kérdésem az tehát, hogy milyen szerepet játszik az antidoping kódex átdolgozásában az EU jog, és hogyan tudnának más szervezetek a vadán kívül befolyásolni ezt a folyamatot. Egy jobb koordinációt hogyan lehetne megteremteni ezen a területen, és hogyan tudja a bizottság biztosítani a kontinuitást ezen a területen az Európai Bizottság hogyan kívánja kezelni azt, hogy az EU jog sérül a VADA kódex miatt. Számos sportoló ezt várja. Persze dopping nélkül akarjuk a sportot, de ne legyenek, az alapjogokat is be kell tartani. Köszönöm szépen, Senior Ficez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni az összes előadónak. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk. Hiki urat korábban megismertem már, amikor a Spanyol Olimpiai Bizottság alelnöke volt. A néhány kérdésemre már választ kaptam az előadások során, de van itt némi ellentmondás, jogi ellentmondás a 165-ös cikk vonatkozásában. Ez nem csak az alap sporttevékenységről szól, hiszen ez a tipikus sporttevékenység, ez leginkább tagállami feladatkör, vagy regionális feladatkör. Amikor sportvezetőkkel egyeztetek, akkor egyéb témákról beszélnek nekem, nem ezekről. Azt szeretnék, hogyha koordinációs tevékenységet végezne a bizottság. Számukra ez a lényeg. Tehát a koordinációs tevékenység alapvető. Milyen területeken? Például sportügynökök, mert említett elnök asszony, hogy itt nincs megfelelő ö, jogszabály, aztán a szabad mozgás, a sportolók, illetve az edzők tekintetében a fogadás, sportfogadás szabályozás. Közös jogszabályokra lenne szükség Európában. A doping elleni harc, az intolerancia, a diszkrimináció kérdése. Sok olyan téma van, amelyekre nem vonatkozik a 165-ös cikk, de meg kéne keresni, hogy az Európai Unió más működésére szóló szerződés más cikkei vonatkoznak erre. Szerintem egyfajta gesztust kéne tennünk, amely illusztrálja azt, hogy a sporton keresztül igenis megvalósul az Európai Egység. A Ryder Cupban nagyon sikeres volt Európa, még olyanok is, akik egyébként nem golfrajongók, nagy lelkesedéssel követték az európai és amerikai csapatok összecsapását. Nem tudom, hogy az Európai Parlamentben tehetünk-e mást Ryder Cup-pal kapcsolatban, illetve hogyan lehetne ezzel kapcsolatban előrelépni, tehát a golfal. Szerintem sok lehetőségünk van. Én azt mondanám a bizottságnak, hogy legyen bátor. Elnök azt említette, hogy vannak jogi korlátaink, de én azt szeretném, hogyha megpróbálnánk felülemelkedni ezen jogi korlátokon, hogy ne okozzunk csalódást a sportvilágban jelenleg eluralkodó vál, ö, ö, elképzeléseknek. Köszönöm szépen, Kelly úr következik. Uh, first of all, I'd like to thank uh, the speaker. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak. Nagyon fontos, hogy ma sor kerül az európai sportpolitika jövőjéről szóló vitára. Vannak szkeptikus hangok is. Hiki úr említette azt a veszélyt, hogy minden nyilatkozatból csupán blabla lesz. a bizottság nyilatkozatára utalva, tehát említette azt a veszélyt, hogy beszélünk a dolgokról, de aztán végül semmiből, semmi nem válik valóvá. Szerintem sokkal jobb lenne, hogyha kiválasztanánk néhány témát, és ezeken dolgoznánk. Ezt itt említeni, ezt mélyítenénk el. Aztán elhangzott az a télkütőzés, hogy 2020-ig még 100 millióan vegyenek részt sporttevékenységben. Ez egy nagyon szép célkütőzés, és ez minden az élet minden egyes területén előnyös lenne, az egészség, életminőség, sport, stb. területén. És ez igenis összeegyeztethető a 2020-as célkitűzésekkel. Ugyanakkor ez a mai vita egy időben zajlik egy egy sporttal kapcsolatos írásos nyilatkozat aláírásával. Nagyon nehéz megfelelő számú aláírást összegyűjteni. Ez elég rossz vízhang. Hiki úr említette, hogy az ambícióknak kell hangot adni, hogyha elég képviselő írja alá ezt a ha nem elég képviselő írja alá ezt, a, ezt az írásos nyilatkozatot, az nagyon rossz benyomást kelt. Én remélem, hogy Strasbourgban megfordul ez a tendencia. Még egy dolog végezetül. A Sport Erasmus ösztöndíjjal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban 14 hónappal ezelőtt írtam egy cikket. Ez egy nagyon jó, ezt egy nagyon jó ötletnek tartom. Kérem, hogy erre figyeljünk oda. Tehát a lényeg az kevés célkütőzés, ezekre nagyon odafigyelni. Kollég. Kedves kolléga, mondja az elnök, ami az írásos nyilatkozatot illeti, ez igazából nem a mi hatáskörünk, nem a szakbizottság hatáskörünk. Én alapvetően ezt ellenzem, ezt elmondom itt is, lehet, hogy vannak intergrupok, ahol ez pozitív, de én ha utálom az ilyesmit, kérem, hogy ne kényszerítsenek minket olyan, amit nem szeretnénk megtenni. Én ilyet soha nem fogok aláírni. De mindig is a sport érdekeit veszem figyelembe. Kérem, hogy ne fújják fel ezt annyira. Nem annyira fontos ez. Az itteni munka sokkal fontosabb. Lehet, hogy az intergrupos munka is nagyon fontos, de hát ezek az írásos nyilatkozatok, hát ezek szerintem az időnk ez időpot, időpocséklás. Nem kéne ilyeneket aláírni. Szóini képviselő következik. Kelly úr. Nos, ezen írásos nyilatkozattal kapcsolatban azt gondolom, hogy ha ha nem írja, elő ezt, nem írja alá ezt elég képviselő, az mindenképpen a nem megfelelő üzenetet közvetíti. De nyilván senkit nem kényszerítek arra, hogy aláírja. Még egyszer mondom, az írásos nyilatkozat nem alkalmas arra, hogy a képviselők politikát folytassanak. Én ezért nem írom alá. Ezt újra el szoktam mondani. De aláírhatják, ha van idejük rá. Szóini, alelnök úr. Elnök asszony Mindjárt az elején leszeretném szögezni, hogy engem nem a Lisszaboni szerződés inspirál. A tulajdonképpeni kérdés az, ami engem foglalkoztat. Finnországban és a skandináv országban az állam nagy szerepet játszik ezen a területen de persze az államnak mindenhol korlátozottak a lehetőségei. A polgári kezdeményezések, az egyesületek azok, amelyek sokkal fontosabb szerephez kell, hogy jussanak. Dél-Európában, Kelet-Európában mondjuk az állam erőse még ezen túlmehet és szabályozni tudja a sportszektort. Nálunk mindenekelőtt arról van szó, hogy az önkéntesek dolgoznak sokat. Nálunk a sport egy népmozgalom, hogy úgy mondjam és nyilvánvalóan az önkéntes tevékenység adja az alapját ennek a területnek, és meg kéne teremteni a, kerül, a, a kereteit annak, hogy ezt jobban elismerjük. Ezért felteszem a kérdést, hogy az Európai Bizottság mennyire ismeri a tagállamok közötti különbséget ebben a kérdésben mennyiben hajlandók elfogadni és elismerni ezeket a különbségeket, és a panel tagjai hogyan kívánnak tenni valamit annak érdekében, hogy az EU-n belül az önkéntes tevékenységet segítsék elő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt tudom aláhúzni, amit az imént kollégám mondott. A 165-ös cikkről beszéltek, amely ezt a területet tartalmazza, és nem elég világos a definíció a sport sajátosságát illetően. Valahogy ezt a kérdést kezelni kell. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy megvizsgálják a kérdést, adott esetekre nézve értelmezik, de ez nem elég. Keretet, jogbiztonságot kell teremteni a sport vonatkozásában. Éppen ezért definíciót kellene találni, vagyis egy politikai szintű megoldást. Oly módon, hogy az Európa Tanács definícióját például elfogadjuk, ez egy lehetőség hogyan tudja az Európai Bizottság ezt a folyamatot felgyorsítani, hogy politikai megoldást találjunk erre a jogbizonytalanságra. Egy második kérdésem is van a bizottság felé. Az Európai Bizottság még mindig nem tett kezdemény, nem hozott kezdeményezést a sport vonatkozásában, viszont a sport erre vár, hogy itt történjen valami. És úgy tűnik, hogy a 2012-es, 2013-as előkészületeket felfüggesztik a sport területére nézve, pedig ezt betervezték. Van már egy jogalapunk a Lisszaboni szerződésen keresztül, tehát lehetne lépni. Gajan úr, Körkevi úr is kiemelte, mi a helyzet ezzel a piramissal, amit bemutattak. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó eszköz ezt a piramis struktúrát kell működtetni az elképzelések szerint. A kérdés persze az, hogy a modell összességében elterjeszthető a sport területén, az EU szintjén. Magát az ötletet nagyon jónak tartom modellként, talán mindenhol ezt kéne alkalmazni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amit Polgár úr mondott mindjárt az elején az Európai Bizottság jövőbeli közleményéről rámutat arra, hogy milyen nagy sávszélességben mozgunk, ha sportról beszélünk. Az a probléma, amelyel itt szembesülünk nyilvánvalóan az, az, hogy ennek végrehajtásához nincsen igazából eszközünk, hogy tényleg jó, észszerű sportprogramokat indítsunk, amelyekkel a gyönyörű célokat el lehet érni. Az EU 2020-as akciótervében. Másrészt pedig azt is el kell, hogy mondjam, a legutóbbi két szakbizottsági ülésen megvitattuk már azt, hogy a bizottság részéről nincs túl nagy ambíció a jogalkotási területen a sportra nézve, és mindenek előtt olyan jogalkotásról beszélünk, ahol nem a 165-ös lenne a jogalap, hanem adott esetben más területekhez kéne nyúlni, Emlékeztetni szeretnék például arra a követelésünkre, hogy a sportügynökök kapcsán valamilyen engedélyezési eljárást kéne európai szinten hozni, tehát itt egy ellentmondás alakult ki és igazából én sem látom, hogy ezt az ellentmondást hogy tudjuk kezelni hogyha ezeket a szép célokat el akarjuk érni, másrészt viszont sem források, sem eszközünk nincsen, sőt jogalkotási eljárás sem indítunk, amelyek pedig ezt várnák nyilvánvalóan a sportegyesületek is tőlünk. Tehát a sportszövetségekhez fordulok, Hiki úr elmondta olyan jól, az a benyomás néha, hogy az Európai Bizottság nem túl ambíciózus ebben a témában, ezért a kérdésem az önökhöz, hogy milyen konkrét eljárásuk van, elvárásaik vannak a jogalkotási területen a sportszövetségeknek az EU politikájával kapcsolatban. Tehát azt mondják, és Kalucsi úr is felhívta a figyelmet a sport sajátosságaira, kizárólagosan versenyjoggal ezt nem lehet megítélni, megindokolni. Éppen ezért külön örülnék egy néhány konkrét válasznak ami az Erasmus programot illeti, most mindegy, hogy mi lesz a neve később, azt gondolom, hogy a szakbizottságban mi készek lennénk egy ilyen létrehozására. A költségvetési tanácskozásoknál megpróbáltuk a megfelelő forrásokat előteremteni, de úgy vélem éppen az amatőr sport kapcsán tömegsport kapcsán nagyon fontos lenne, hogy itt lépjünk fel, nem is a nagy sportszövetségek vonatkozásában elsősorban, hanem ami a tömegsportot illeti. Ami a Lisszaboni szerződés tisztázatlan kérdéseit illeti, a 165. cikk tényleg nem túl konkrét, de éppen mivel nem túl konkrét esélyt kínál, és nekünk kínál esélyt itt a szakbizottságban, hogy meghatározzuk, mit akarunk kezdeni ezzel a cikkel. Azt gondolom, hogy ezt a mai vitát folytatnunk kell, és adott tématerületeket is konkretizálni kell, mert láthatjuk, hogy azért ez nagyon szétfolyó, a tömegsport, a doping, a profi sport, sok minden ide tartozik, tehát valahogy konkrétabban kéne a jövőben vizsgálni a területet, és nekünk kéne kihasználni a szerződést nyújtott előnyöket. Tehát mondjuk azt, hogy legyen az a motto, hogy kulturális szakbizottságként mi megcsináljuk, ha már más nem csinálja meg, hogy hogy akarjuk mi látni a 165. cikkét. Boris kolléga Lengyelországból. Szeretnék köszönetet mondani az előttem szólóknak. Tényleg a sportpolitikát nem határozták meg elég konkrétan ezen a területen. Azt gondolom ez egy nagyon fontos kihívás a mi szakbizottságunk számára, hiszen mi vagyunk a gazdái a sportpolitikának valahol, hogyha a 165. cikk bekerül a szerződésbe, akkor alakíthatjuk ezt a politikát. Colucci úr a tényleges jogi helyzetről beszélt, nagyon szélesen, nagyon tágan értelmezte ezt a cikket, és úgy vélem, hogyha az előttem szóló különböző sportmodelleket mutattak be, és mindenek előtt Gáler úrnak mondok köszönetet, ő egy európai sportmodellt mutatott be nekünk. A tömegsportról beszélt, a profi sportról, ez volt tehát a piramisos modell, és szerintem érdemes lenne erre törekedni, ez lehetne egy európai sportpolitika modellje. Nyilvánvaló, hogy itt gyorsnak kell lennünk, pontosítanunk kell ezt, amit pedig Polger úr mondott, azok nem célok voltak, azok már konkretizált ötletek voltak arra nézve, hogy lehetne ezt végrehajtani. Éppen ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az a definúció, amit Colucci úr nyújtott, az mindenképpen jó alapot kínál arra, hogy a sportpolitikát hogyan tudnánk átültetni a gyakorlatba. Nyilvánvaló, mi csak koordinálni tudjuk ezt, a tagállamok szintjén történik a végrehajtás de azért a keretfeltételeket nekünk kéne kialakítani, és ezért fordulok az előttem szólókhoz a kérdéssel. Hogyha itt egy keretet tudunk teremteni az európai sportpolitika számára a piramisos modell keretében, és a végrehajtás a tagállami szinten marad, elképzelhető, ez így, ahogy elmondtam, köszönöm. Az utolsó ebben a sorban Markus Karia Olaszországból. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes meghallgatásnak voltunk tanúi. A tartalom és a forma tekintetében is igaz ez. Hallottuk azt, hogy milyen különböző megközelítések léteznek az Európai Uniós sportpolitikával kapcsolatban. A bizottság véleményét is meghallgattuk, illetve gyakorlatilag az összes alkalmazási területen bevon, bevándorlók kérdése, tolerancia, stb. stb. De hát azt kéne megvizsgálni, hogy a mi hatáskörünk micsoda koordináció, például tagállamok sportpolitikájának koordinációja. Aztán a finanszírozásról is beszéltünk, milyen alapokra van szükség, az elkövetkező években, hogy meg tudjuk valósítani ezt a sportpolitikát. Nekem lenne egy elképzelésem, javaslatom, de hát ezt még lehet alakítani, ezt a bizottság felé szánnám. többi kolléga is utalt már arra, hogy a bizottság javaslata amit majd nyilván megbeszélünk itt a szakbizottság ülésein, illetve később majd az Európai Parlament plenáris ülésén. Tehát szeretném, hogy ez a nyilatkozat nem egy általános keret lenne, amiben, amiben minden belefér. Szerintem világos célkütőzéseket kéne megfogalmaznunk Európai Uniós szinten. És amit aztán meg is tudunk valósítani, hiszen finanszírozást rendelünk hozzá. Az első években a sport tevékenységet úgy kell megszervezni a Lisszaboni szerződés keretében, hogy az alap elvárásoknak, amelyekkel a tagállamokban a sportszervezetek rendelkeznek, ezeknek az alap elvárásoknak megfeleljünk, és nem egy mindent bele politikát folytassunk. Tehát a bizottság nyilatkozatának is ebbe a képbe kéne illeszkednie. Azt gondolom, hogy jól kell elkezdenünk ezt a folyamatot. Ez volt az első forduló, most pedig megadom Palger úrnak a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra. Palger úr esetleg a feltett kérdésekre választ adna-e? Röviden, kérem szépen, tegye meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát megteszem a tőlem telhetőt. A kérdések nagyon jól mutatják, hogy számos kérdés, számos témáról van szó. Nagyon sok kérdést fed le a sport, kezdve a finanszírozástól, a nagyon is bonyolult jogi kérdéseken át, olyan kérdésekig, mint a dopping. Ha megengedik, az utolsóval kezdeném, mert ez volt az első kérdés, amelyet feltettek, méghozzá Boszkult asszony tette fel a doppingra vonatkozó kérdést. Világos, hogy az egyik dolog, amelyet a 165-ös cikkely tesz, az az, hogy lehetőséget ad arra, hogy fellépjünk a dopping kapcsán. Hiszen világosan megfogalmazza a sport fizikai és erkölcsi integritását, a sportolók eh, integritását említi. Mi a helyzet a doppinggal ma? A doppingot világszinten szabályozza a VADA, a világ dopingellenes ügynökség Kanadában, Montrealban van a központja. 50-50 arányban kormányzat, illetve sportképviselők alkotják. Az európai kontinens, ugye kontinentális alapon szerveződik, öt tagja van az alapító bizottságban, a, ennek a vadaügynökségnek, öt európai van, ugye van az Erba tanácsnak, három, ö, tehát kettő tagja van az Európai Tanácsból, és három az Európai Unióból. Aztán van egy végrehajtó bizottság is, ahol az Európai Uniónak egy tagja van. Eddig Európa, az Európai Unióról beszélek inkább, az Európai Unió a Lisszaboni szerződés hatába lépése előtt az Európai Uniót három miniszter képviselte, az elnökséget rotáló módon az elnökséget adó ország képviseltette magát. Jó, rendben. Nos, az egyetlen, az egyik gond ezzel a rendszerrel, Nos, hát Boszkot az, hogy maga mutatott rá erre. Ez oda vezet, hogy nincsen kontinuitás. Ha állandóan rotálódik az, ő az ülések száma, ahol pedig szükség van a hálózatépítésre, az együttműködésre, de több persze gyenge volt Európa, szerepe az alapító bizottságban. Az Európai Unió szerepettől gyengébb lett az alapító bizottságban a rotáló pozíciók miatt. Az, akik nagyon sokszor a tagok mandátum nélkül mennek az alapító ügynökség vagy alapító bizottság ülésére. Nincsen mandátuma az európai képviselőknek. Nincs sok más területen, amikor a miniszterek vagy biztosok képviselik az Európai Uniót. Van mandátumuk, a tanácstól kapnak mandátumot. És most az új Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Parlamentnek jóvá, hagynia, jóvá kell hagynia ezt a mandátumot. De mostanáig nem volt mandátum. Tehát ezek a képviselők nem képviselik az Európai Uniót, személyesen szólnak hozzá. Európa nagyon gyenge, gyengén képviselte magát a vadában. Mindazonáltal 50%-ban járul hozzá a vada költségvetéshez az Európai Unió mármint. És hát távolról sem beszélhetünk arról, hogy 50%-os hatása vagy, vagy befolyása lenne a vadára. Azt kell mondjam, hogy a belga elnökség részéről van itt valaki, azt hiszem a belga elnökség megoldott ezt a problémát, és arra tett kísérletet, hogy megoldást találjon. A VADA alapító bizottságának ülése lesz ezen a héten vagy jövő héten, és a belga elnökség kísérletet tett arra, hogy egy koordinációt hozzon létre. Ez a jogi kötelessége a szerződés értelmében, e, hiszen a tagállamoknak a vadában és más nemzetközi testületekben koordinálniuk kell álláspontjukat, és Poszkot asszony egy nagyon fontos elemet említett, az adatvédelmet. Kanada nyilván a Európán kívül van, tehát a Kanadába küldött atlétákról szóló adatok, ezek mindenki számára hozzáférhetőek. Tehát ez ugye ellentmondásban áll az európai adatvédelmi irányelvel. Itt ebből adódik egy probléma. És képviselőink a vadában ezt a problémát meg kell oldják. Vannak más problémák is a vadakódexben, amelyek szóba kerültek, de ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozhatunk, amíg nincs olyas valami, amely garantálja a megfelelő koordinációt és képviseletet. A belga elnökség tett egy lépést előre a koordinációs mechanizmusban. Ma, ma délután a sportminiszterek üléseznek, ugye, a tanácsban, és tanácsi konklúziókat fogalmaznak majd meg az Európai Unióra, közösséget mondtam volna, az Európai Uniós koordinációra vonatkozóan, mielőtt a VADA alapító bizottságának ülése megrendezésre kerül. Ha jól értem, a magyar és a lengyel elnökségek szintén szeretnék a képviselet kérdését felvenni a pirendjükre. Most, hogy a sportnak van hivatalos létjogosultsága az EU szerződésekben, a tanács felállíthat egy olyan rendszert, amelyben valóban reprezentatív képviselők fognak szólni az Európai Unió érdekében. Nos, ennyit az első kérdésről. Nyilván nem fogok annyi időt tölteni az összes kérdéssel, mint ezzel. Hadd beszéljek arról, hogy a 165-ös cikkely mire hatalmaz fel minket. Mert ez nagyon is meghatározza az ambíciók szintjét, amelyet elérhetünk. A 165-ös cikkely a sportrendelkezés, mint tudják, az oktatási cikkelyben van. Tehát mi beépültünk egy oktatási cikkelybe, a sport már mint. Ez a cikkely két eszközt biztosít, amely segítségével felléphetünk. Az egyik a tanácsi ajánlások. De ezek tanácsi ajánlások méghozzá egy bizottság javaslata vonatkozóan. A parlamentnek ebben nincs szerepe az ajánlások jóváhagyásában. Ez egy valódi gyengeség a szerződésnek ebben a részében. Persze tükrözi azt az álláspontot, amelyet a szerződés készítői megfogalmaztak, hogy ez a szubszidaritás részéhez tartozik. Tehát a parlamentnek nincs szerepe az ajánlások elfogadásában. Ez sajnálatos tény, mert az ajánlások igazából alakíthatják azt, hogy hogyan alkalmazzuk a szabályokat. Útmutatókat adhatnak, meghatározhatják, hogy a szabályokat hogyan alkalmazzák, iránymutatást adnak a bírók számára, akik értelmezik a jogot, útmutatást adnak, és sajnálatos módon a szerződés nem irányozza elő a parlament szerepét ebben a kérdésben. Mit ad még a 165-ös cikkely? Lehetőséget ad arra, hogy ösztönzőket vezessünk be, programokat. És persze az Európai Parlament fontos szerepet játszik, hiszen ez a járás hatájára tartozik. Az Európai Parlament együtt dönt programokról. Sajnálatos módon az Európai szerződésről hatályban lépett, de nem jókor mármint ami a gazdaság és költségvetési kontextus illeti. A 165-ös cikkely jogalapot garantál, de nem ad pénzt hozzá. E, úgy gondolta a bizottság eredetileg, hogy jó lenne, ha lenne egy miniprogram, amely áthidalná a 2014 és az önök, há- az önök bizottságának köszönhetően megszavazott 2011-re előirányzott előkészítő programok között. De a költségvetési sorban, vagy, vagy címsorban nincsen már hely, nincsen pénz. A pénzt valahonnan máshonnan el kellene venni. Az most például szeretnék ezt? Kedves kollégák, kedves elnökasszony, kedves alelnökasszony, az egyik legutóbbi közös programunk Ugye a Média Mundus programot vittük keresztül. A Média Mundus program rekordidő alatt került az együttdöntés eljárás elé. Tudtuk, hogy nincs pénz, nincs idő. És háromszor 5 millió euróról volt szó. Most honnan szerezzünk pénzt a sportra? Ebben a címsorban nincsen erre pénz. Ez a valóság. És még a média mondósz is, amely jogalapa rendelkezik, egy teljes értékű program, jövőre nem tudjuk végrehajtani. Legalábbis a jövő évvel én biztos nem. Miért? Mert a költségvetési tárgyalások a 2011-es költségvetésről összedőltek. Tegnap előtt. Bedőltek. Nincs költségvetésünk. Tehát önök képviselő, urak és hölgyek, önök tudják, hogy milyen költségvetési problémák vannak, és hát ami 2011-re vonatkozóan történik, ez csak egy előszó a következő évekre vonatkozóan, ami a 2014-től 20-ig terjedő pénzügyi tervet illeti, ez egy kis prelűd ehhez. Hát kemény csata elé néznek, a forrásokért folytatott kemény csata elé. Kísérletek lesznek majd, amelyek arra, kísérletet tesznek arra, hogy megszüntessék az Erasmus, az oktatási programokat, a kutatási programokat, a média programokat, és mi ott leszünk egy új programmal, sporttal. Mi szeretnénk előterjeszteni egy sportprogramot. És a nyilatkozat bejelenti majd, hogy a bizottság hatástanulmány készít majd egy új sportprogramról 2014-től kezdetően, és Vaszi asszony nevében szólnék, mi mindenképpen szeretnénk 2014-től is programot előterjeszteni. Ebben az átfogó költségvetési kontextusban csökkentésről van szó, illetve fenntartásról. A költségvetés fenntartása kapcsán reálisan kell látunk a helyzetet. Nagyon nehéz lesz új programot elfogadtatni e jelen kontextusban. Mi hiszünk a sportprogram e, értékében, többletértékében, az előkészítő programok és ezt e, mutatták. Nos, ennyit az ösztönzőkről. Mit mondhatnék? Nos, több képviselő beszélt arról, hogy a többi cikkben is, cikkeben is lehetne valamit tenni. Valóban a sport bevéhető olyan területekre, mint oktatás és ifjúság. Mm, ezt szeretnénk, az ifjúsági programban szeretnénk beépíteni a sportot, mint egyik kiemelt prioritást a Youth in Action program végrehajtásánál, jövőre és azután. És Hán úr, a regionális biztos, ez meg fog majd jelenni a nyilatkozatban, nyitottnak tűnt ezen kérdés illetően, hogy finanszírozza a sportot a regionális programokon belül, a struktúrás alapokból is lehet számítani támogatásra, de nagyon sok jogi cikke, mint a versenyjogi cikke. Ezek reaktív cikkelyek, nem aktiváljuk őket. Ezeket olyan emberek aktiválják, akik panaszokat nyújtanak be, akik a bíróság elé terjesztenek ügyeket. Most itt merül fel az a kérdés, a konkrét kérdés, hogy ez a speciális jellemző kérdése. Az egyediség. Ahogy Kolócsi professzor említette, mit jelent ez, hogy speciális jellemző? Nekünk kell meghatározni, mitől különleges, sajátságos a sport. A politikai döntéshozók az által gyakorolt nyomás által az Európai Parlament állásfoglalásai által befolyásolhatják azt, hogy hogyan értelmezik például a sajátságos fogalmát. És látjuk, hogy volt egy eset, amely az Európai Bíróság elé került a Lisboni szabály, szerződés előtt, egy transfer eset, egy focista esete. Itt a bíróság nem kellett volna, mégis megemlítette a sport sajátságos jellemzőjét. Ez egy nagyon jó jel, nagyon jó üzenet a jövő szempontjából. Tehát a speciális jellemző fogalmát fel lehet használni annak érdekében, tehát ez erre lehet alapozni, a jogértelmezésnél, esetleges jó irányelvek, esetjog. Azt hiszem, ennyiben abba hagyom, elnök asszony. Ha esetleg a szakértő válaszolni kéne, röviden reagálni szeretnének egy megjegyzés keretében, vagy szeretnének hozzáfőzni valamit, kérem tegyék meg most, de folytathatjuk a kollégáimmal is. De kérem, ha reagálnak, röviden parancsoljon. Kérdés Kedves asszonyom, nem szeretném, hogyha ismét a fejemre koppintana a kalapácsával, úgyhogy ne féljen, rövid leszek. Mi vagyunk az egyetlen olyan kontinens, ahol nincsenek kontinens játékok. Vannak Afrikában olimpiai játékok, van pánamerikai, meg ázsiai kontinentális olimpiai játékok, de Európában ez csak ifjúsági szinten létezik. Jelenleg ennek a megvalósíthatósági tanulmányával foglalkozunk, tehát hogy miért van arra szükség, hogy Európában is legyenek ilyen kontinentális olimpiai játékok. Remélhetőleg egy év múlva megszületnek ennek az eredményei. Nagyon komoly tárgyalások folynak ezzel kapcsolatban. És, a, és azt hiszem, hogy az, az európai olimpiai játékok ö, megfelelően képviselnék azt, amit az Európai Parlament kíván elérni sportügyben. Cver úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Polgár úrtól szerettem volna megtudni, tulajdonképpen, hogy az antidoping szervezet a VADA keretei között hogyan tudjuk az EU szerepét erősíteni. Jó részt egyébként már válaszolt is. Én azt javasolnám, hogy az EU-nak legyen egy állandó képviselője a szervezetben, tehát az Európai Parlament, a bizottság és a tanács is képviseltetné magát egy-egy képviselővel. Ez javítaná a munkánkat, erősítené a munkánkat. Vadatag voltam én is valamikor sportminiszterként. Ez olyan időszakban történt, amikor válságban volt a vada. Európának kéne egy saját elnök akkoriban, de de Mui úr visszalépett az utolsó pillanatban, és fél úr az ausztrál ember, aki megválasztásra került, jól dolgozik, nincs is kifogásunk ellene, de az EU befolyása túl gyenge a vádában. Egyszerűen azért mondom ezt, mert másrészt mi finanszírozzuk félig ezt a szervezetet. Vannak -e antidopping vizsgálatok, amelyek összhangban vannak az európai joggal az adatvédelem területén. Ha ez nem így van, akkor nagy a veszély annak, hogy a szankciókat a bíróság sem megsemmisíti. Másrészt pedig Hiki úrhoz fordulnék, az Európai Olimpiai Bizottság vezetőjéhez. A sakszövetség, szakszövetségek mikor kerülnek be ebbe a szövetségbe, a szervezetbe? Megkasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm az előadók hozzászólását a mai napon. Az EOC, az UEFA nevében megköszönöm az előadóknak. Örülök annak, hogy Kolucsi és Kirköbi úr utalt a tömegsportra. Szerintem nagyon fontos a tömegsport képviselői számára azt tudatosítani, hogy az Európai Unió milyen szerepet szán nekik. A kérdésem a bizottság, kérdéseim a bizottságnak szólnak finanszírozással kapcsolatban. Ugye a Lisszaboni szerződésben megnevezésre kerül a sport, ez bizonyos elvárásokat jelent a tömegsport és egyéb sporttevékenységek felé. Van itt egyfajta ellentmondás vagy eltérés az elvárások és a valóság között. Szerintem nem csak a jövőbeli finanszírozás nincs garantálva, hanem jelenleg a Youth in Action-ből is kivonnak ö, eszközöket. Talán a struktúrális alapok, a regionális alapok van is megemlítése kerül majd a sport, de erre van-e garancia, illetve arra, hogy ez mikor következhet be. Talán így világosabban látnénk a, látnánk a helyzetet a sportfinanszírozás kérdésében. Van még egy észrevételem az érintett felek részvételéről. Nagyon nehéz az ezzel kapcsolatos konzultációt létrehozni, nagyon nehéz azt ugye elérni, hogy egy tárgyalás alkalmával minden sport megjelenjen, hogyan szervezik ezt a tevékenységet, hogyan ö, keresik meg az érintett feleket, hogyan tudják azt garantálni, hogy, ö, hogy valóban meg tudják hallgatni az érintett felek véleményét, hogy az ő érdekeiket tudja képviselni az EU. Jó, Costa, Itali. Costa asszony, Olaszországból. Köszönöm szépen! Nagyra értékelem a mai reggeli meghallgatást nagyon érdekes volt, és nagyon élénk. Köszönet a bizottságnak, és három kérdés. A 165-ös cikk valóban sok kérdés hagy nyitva. Ezekről már volt szó. Ugyanakkor mindenképpen beszélnünk kell a sport három szintjéről. A 165-ös cikk legitimizálja azt, hogy az Európai Unió foglalkozzon feladatkörként, illetve Európai Uniós politikai tevékenységként a sporttal. Második dolog. Kétségkívüli, hogy egy horizontális szinten is megjelenik a sport, és természetesen a szerződés számos más cikkére vonatkozik, például az oktatásra, egészségügyre, képzésre, stb. stb. De van itt egy specifikus jelleg, és ezzel kapcsolatban jó lenne, hogy vagy mi, vagy a bizottság, vagy a sport szervezetek egy fehér könyvet dolgoznának ki, amelyben arról lenne szó, hogy miben is áll ez a specific, specifikum, ez a különleges jeleg. Szerintem a Lisszaboni szerződésben megjelenő jogokról, a, kis, kis, a kiskorúak védelme, az egészséghez való jog, stb. stb. Ezeket kéne megjeleníteni, ezeket kéne egy szabályozásba belevenni. Ide tartozik még a mobilitás is, hiszen a szubszidaritás ezen keresztül is megvalósulhat. Sokkal jobban lehetne harmonizálni ezeket a területeket közösségi szinten. A finanszírozás kérdése valóban alapvető. Úgy vélem, hogy a regionális biztossal is egyeztetni kéne abban a témában, hogy 2011-ben mire lehet számítani, a kohéziós politika foglalkozik-e sporttal. Nagyon fontos az, hogy növekedjen a tömegsporttal kapcsolatos tevékenység iskolákban, stb. stb. Jó lenne mérhető módon ezt valahogyan feltérképezni és reális célkütőzéseket támasztani. Nagyon fontos aztán még a magán az olyan érintett feleket is bevenni a, ebbe a folyamatban, akik, akik magánérdekből cselekednek. Aztán talán a lottó alapokba befolyó pénzeket is lehetne sportcélokra hasznosítani. Olaszországban a kulturális javakkal kapcsolatban valósult ez meg, és egyébként a kulturális finanszírozás jelentős része lottóból származik. Fiszasz úr utalt arra, hogy ö, ö, oda kéne figyelni arra, és ennek szimbolikus értéke van, hogy ö, hogy az európai olimpiai játékok megvalósuljanak. Aztán a a governance, tehát a kormányzás bizonyos modelljait meg kéne vizsgálni, ennek pozitív hatása lenne. És azt gondolom, hogy ehhez nagyon komoly köze van az önkormányzatoknak is, a helyi szervezeteknek is. Tehát a városokat és az önkormányzatokat arra kéne ösztönözni, hogy a sportot előtérbe helyezzék. És szerintem a strukturális alapokból is részesülhetnének. Szeniszín képviselő következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelenlévő vendégeknek az érdekes hozzászólásokat. Értem ezt a bizonytalanságot, amely jellemzi a sportvilágát, a jövőbeli sportprogramok finanszírozása miatt. Remélem, hogy az Európai Bizottság eleget tesz a kötelezettségének és megfelelő programmal áll majd elő. Tudom, hogy a költségvetéseink tagállami szinten tényleg korlátozottak, de szerintem ez mindig így lesz. Különböző prioritások között kell választanunk. ami azt jelenti, hogy az adott körülmények között kell dolgoznunk. You should listen English. Okay, go on. Dziękuję. Köszönöm szépen. ne jobb időkre várjunk, hanem a jelen lehetőségeivel kell élnünk. A kérdésem az Európai Bizottsághoz tehát az. Kérem, hogy a mai ülésre hogy mindenhol van tolmácsolás. Tehát van tolmácsolás. Van, persze, hogy van. Ah, el. A német nyelven működik a tolmácsolás, nem vita. Hát ez az Üljetek hátrébb, úgy látszik, csak az első sorban nincs tolmácsolás. Folytassa. Abban bízom, hogy időközben a tolmácsolás kérdését az első sorra is megoldjuk. Megismételjem, vagy folytassam? Mi az, amit az Európai Bizottság tenni kíván annak érdekében, hogy a meglévő programok keretei között támogassák a sportot, a Cselekvő Ifjúság, vagy az Ifjúság Lendületben program értelmében, a DAFNE program, a hetedik keret program van egy sor program tehát, amelyek jobb feltételeket tudnak kínálni a sportfinanszírozás területén itt Európában. A sport nak számos előnye van a képzés az oktatás területén, a sport megtanít arra, hogy betartsuk a szabályokat, megszünteti a szociális kirekesztést, a sport követelményei vagy következményei pontosan mérhetők, egészségesebbé teszi az embert, érdemes éppen ezért erre költeni, ez a befektetés mindig megtérül. Nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy elnök asszony ilyen negatívan viszonyul a 62-es számú nyilatkozathoz. Itt a tömegsport támogatásáról, az amatőrsport támogatásáról beszélünk. Ez a nyilatkozat végül is minden sportszervezet számára érdekes lehet. Colucci úr konkrétan beszélt az amatőrsport szerepéről és mi az Európai Parlament szintjén támogathatjuk az amatőr sportot oly módon, hogy itt a szakbizottságban dolgozunk, vagy az de azzal is támogathatjuk, ha a 62-es nyilatkozatot aláírjuk. Úgy gondolom, hogy ezt a nyilatkozatot támogatnunk kellene, elnök azt, hogy méghozzá oly módon, hogy aláírjuk. Ez számomra nagyon fontos ugyanolyan fontos, mint a filmekről való szavazás, amelyre oly szívélyesen felszólított elnök asszony. Kérem elnök asszony, hogy a 62-es nyilatkozatot támogassuk, ez a mi nyilatkozatunk. Nem fog meggyőzni egész életemben ilyen következtetéseket. Nem a tartalom miatt, nem írok alá ilyeneket, nem tartalmi kérdés, ez foglalkoztatási terápia de gyakorlatilag semmiféle politikai befolyással nem bírna, amikor cselekvésre kerül a sor. A tartalommal egyetértek, nem ez a baj. De folytassa, hogy gondolja. Págó úr. Köszönöm a szót, elnök asszony. Először is én is beállok abba a sorba, akik gratulálnak a szervezőknek ahhoz, hogy ezt a meghallgatást megszervezték, hiszen nagyon sok fontos információhoz jutottunk. Három dologról szeretnék eh, rövid véleményt mondani. Az egyik, hogy eh, elhangzott, hogy az 500 millióból 60 százalék eh, eh, nem sportol, és 100 millió polgárt szeretnénk ebbe bevonni. A kérdésem arra irányul, hogy arról beszéltünk, hogy ki mit csinálhat ez ügyben, és hogy mit lehetne adott esetben tenni, de nem beszéltünk a hogyanról arra szeretnék választ kapni, illetve ehhez kapcsolatosan lenne egy javaslatom, nevezetesen az, hogy mi Magyarországon például egy internetes tudástárat szervezünk most éppen a sportminisztériumi keretekben, ahol tematikus kereséssel több nyelven lehet arról információt kapni, hogy milyen klubok működnek, milyen díjakkal, milyen pályák, milyen sportpályák vannak, milyen sportrendezvények, és én szerintem ezt nyugodtan adott esetben, ha van rá szándék, akkor európai szintre is lehet emelni, hiszen a, hogyannak az alapvető kérdése az az, hogy nem mindig van megfelelő információ arról, hogy hol és milyen sporttevékenységet lehet például privátban végezni. A másik kérdéskör, hogy ugye a bizottság képviselői szájából is elhangzott, hogy nem sokára ugye a magyar elnökség, 40 nap múlva, csak jelezni szeretném, hogy abszolút elkötelezettek vagyunk sportügyekben is, mint magyarok, tekintettel arra, hogy büszkék vagyunk arra, hogy nem csak olyan ország van Európában, akinek a köztársasági elnöke kétszeres olimpiai bajnok, a miniszterelnöke igazolt sportoló, a sportminisztere olimpiai bajnok, és itt az Európai Parlament és a sportminisztere itt a frakció tag Eh, az ex-sportminisztere. Úgyhogy eh, eh, szerintem a magyar elnökség ebben a kérdéskörben abszolút elkötelezett lesz és a felmerülő kérdéseket a legjobb tudása szerint fogja kezelni. Végül, nem utolsó sorban harmadiként csak annyit szeretnék tenni, eh, illetve kiegészíteni, hogy elhangzott a Sport Erasmus programnak a lehetősége, amit én nagy örömmel hallottam, eh, hiszen itt a bizottság is elkötelezett, a bizottság valamennyi tagja és a vezetése is az Erasmus program eh, tekintetében, és pont az elnökségi keretekben április elején lesz egy összeurópai Erasmusos konferencia Budapesten, Eh, ahova még a bizottsági tagok nem tudják, de én mindannyiukat eh, szeretnék majd meghívni, illetve asszony nem tudja, de hogy mi ott szerepet szánunk az asszonynak is. Úgyhogy reméljük, hogy eh, ez a konferencia majd elősegíti azt, hogy Erasmus kereteken belül is a sport az kiemelt jelentőséggel bírjon. Köszönöm szépen. Wunderbar. Nagyszerű, Pellet úr. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Kifejezem közös csalódottságunkat az a kapcsolatban, hogy nem lesz jövőre sportprogram, mert nincs rá pénz. Persze, hát nem a belga elnökségnek szánt panasz, hanem azon tagállamok felé üzenem, akik csökkentik a költségvetést. Hiszen rengeteg határokon átnyúló sportszervezet szeretne együttműködésű programokat létrehozni. Hát ugye várnunk kell ezzel úgy tűnik, sajnálom, ez frusztrál minket persze. Ha megengedik, nézzük meg a prioritásokat az európai sportpolitika szempontjából. Az egyik fontos prioritás a klubok pénzügyi stabilitás, az amatőr klubok. Nagyon sok klub a gazdasági válság miatt problémákkal néznek szembe új. Az UEFA-n belül és másokon belül is nagyon fontos az engedélyezés. Meg vagyok győződve arról, hogy nagyon fontos a fair play, és nagyon fontos a kompetitív egyensúly a kis és a nagy ligák között. Mindenképpen támogatni kell ezeket az erőfeszítéseket. Ez ehhez kapcsolódik, ami a helyi játékosok a helyi játékosok szerepét illeti. Ugye vannak a házi vagy a helyi szabályok, ezeket az UEFA és mások is alkalmazzák, nagyon sok nemzeti szövetség is, de végül is nagyon fontos a kiegyenlített egészséges sportverseny, amely stimulál, ösztönöz mindenkit. Nagyon fontos, hogy saját a hazai mező szerepe. Nagyon fontos, az oktatási, szociális aspektusa a sportnak. És eh, nagyon fontos, hogy a klubok kompenzációt kapjanak, hiszen nagyon sokat fektetnek be a helyi ifjúsági szervezetekbe. Konkrét kérdésem az érintettekhez, a bizottsághoz, a tanácshoz, készek-e arra, hogy folytassák, támogassák ezeket az erővezetéseket, amelyeket a sportszervezetek tesznek, ami az engedélyezést, a licenceket illeti, illetve a helyi ö, tehetségek támogatása, Hegetröbből. Kedves kollégák, miután tagja vagyok a költségvetési, egyeztetési szervezetnek, nem világos, hogy mi történik most. Talán lesz gyorsított eljárás, így hogy a tanács elmozdul, akkor az év végén talán lesz költségvetésünk 2011-re, de még semmi nem dölt el. Lehet, hogy a 12-edek megmaradnak 2011 elején, és reméljük, hogy később, márciusban vagy később új költségvetésünk lesz. Minden most attól függ, hogy mi történik a tanácson belül. És szeretném, ha rájönnének arra, hogy a parlament és a mi csapatunk miért volt ennyire szigorú. Miről is vitázunk ma az új sporthatáskörről? Ez eleme az új hatásköröknek, amelyeket a Lisszaboni szerződés adott. Az egész politikai csata a tanácsal arról szól, hogy a tanács komolyan veszi a Lisszaboni szerződés vagy sem, és vannak olyan tagállamok, akik nem képesek még felvállalni a Lisszaboni szerződésből az Európai Parlamentre vonatkozó hatáskörök, vonatkozóan nem készek az Egyesült Királyság, Hollandia nem hajlandó elfogadni a parlament új hatásköreit. Mi, mint Költségvetés Egyeztető Bizottság, elkötelezettek vagyunk amellett, hogy nem csak arról van szó, hogy a mi intézményünk érdekez, hanem az Európai Unió új politikai szerepéről van szó. Forrásokra van szükség ehhez. És azt gondolom, ha készek vagyunk arra, hogy megőrizzük a jelenlegi európai költségvetést, a kifizetésnek 130 milliárd évente, akkor európai szinten sikeresek leszünk. Mert Cameron úr, a brit miniszterelnök bejelentette a csúcs idején, hogy ő le akarja csökkenteni a költségvetést a GDP arányában 0,08%-ra. Ez azt jelenteni, hogy 30 milliárdot veszítenénk el éves szinten az EU költségvetésből. Nagyon sok politikát eh, meg kell majd kurtítani, csorbítani, az összes programunk, a kultúrás program, a médiaprogram, a struktúrális alapok, az agrár szektor veszélynek van kitéve. Ha ez bekövetkezik, nem tudjuk, hogy mi lesz a politikai hatás ennek a játszmának. Tudom, hogy a UKIP párt és mások tagállami szinten a tagállamok egy részének véleményét tükrözik, de ez politikai vita, hatalmi vita. Az Európai Unió hatalmáról szóló kérdés ez a jövőben világszinten milyen szerepet kap majd az Európai Unió, erről szól. Na most a sporta kapcsolatban. Én úgy értelmezem, hogy valóban nagyon fontos az, amit még Kéle Korucsi mondott. Arról van szó, hogy élettel kell megtölteni a 165-ös cikkeit. Világosá kell tenni, hogy koordinációra van szó. Nekem tetszik az Erasmus sportprogram gondolata, mert szerintem valóban igaz, a sportnak van gazdasági hatása, de nagyon sok ember gazdasági sikert akar elérni, de túl akarnak mutatni a gazdasági sikeren, és igazuk van. Az évezetről szól, játékról, csapatszellemről, amatőrökről, és politikai szempontból. Ha mi európai szinten készek vagyunk, és képesek vagyunk azt kommunikálni, hogy az Európai Unió az élvezetről is szól, akkor szerintem sok sikerünk lesz, hogy élvezhetjük is költségvetési jelentést tevünk a bizottságunk részéről. Köszönöm szépen. Költségvetési koordinátorként a mi bizottságunkban, amit eh, kollégák mondott a költségvetéssel kapcsolatban. Most erre reagálnom kell, amit eh, polgár úr mondott. Világ, világossá kell tenni, hogy miről is van szó. Volt egy kis probléma, hiszen 10 milliót akartunk és 3-at kaptunk ez a helyzet? Hát, még van még egy kis mozgásterünk, még eh, a politikai akarat kérdése ez igazából. Ha akarunk pénzt költeni ezen a területen, hát megértem a frusztrációt, amit önök kifejeztek, de nem értem, hogy miért mondják az, hogy nincsen semmilyen opció. Ezt tisztázni kellene. Van opció szerintem. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy szólhatok ma. Rövidre fogom mondatomat. Nem vagyok sportszakértő, azonban állampolgár vagyok, és ebben a minőségemben támogatom Gallucci professzúr gondolatait. Azt gondolom, hogy a mi politikánk a tömegsportban proaktív kell legyen. Ami a profi sportot életi, ez nagy üzlet, ugye? Igazi biznisz. És úgy tűnik nekem, hogy nem kell annyira proaktívnak lennünk, ami a profi sportot illeti. Második pont. az, hogy ebben a teremben itt van a sport, a bolgár sportminiszter úr is itt van körünkben. És örülnék annak, ha megengednék neki, hogy kifejezze véleményét ebben a tekintetben. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. Szakértők vannak, bizottságban is nincs időnk. Nagyon szépen köszönöm. Üdvözlöm a bolgár sportminiszter urat. Igen. Köszönöm, hogy itt van, és hogy hallgatja, mit mondunk. Használja majd fel délután, jó? Remélem, hogy fel fogja majd használni délután az itt elhangzottakat. Köszönöm szépen. Röviden. Úgy tűnik, hogy a költségvetés alakulásával kapcsolatban ellentmondásos beszámolók születnek, vagy látnak napvilágot, vannak akik optimisták, mások kevésbé. Ugyanakkor az biztos, hogy nagyon komoly megszorítások lesznek a költségvetésben bizonyos ágazatokban. Szerintem szakbizottsági szinten egészen világosan kell fogalmaznunk, hogy mit akarunk elérni. Nagyon hasznos ez a mai vita, mert nagyon sok véleményt meghallgattunk, de 2014-et előkészítvén már most el kell kezdenünk készülni arra, hogy megfogalmazzuk a prioritásainkat, mit akarunk elérni. Két dolog között kell választanunk. Beletúr említette a profi sport szerepét, ez valószínű, itt valószínűleg a dopinggal kapcsolatos jogszabályokat is meg kéne fogalmazni, avagy inkább a tömegsport vagy a helyi sportszervezetek felé fordulunk, őket támogatjuk jobban. Én ezt az utóbbi esetőséget támogatnám, támogatnám. Nagyon komoly előnyei lennének ennek, például egészségügyi előnyei, de a szociális kohéziót is elősegíteni a közösségek kiépülését, megerősítését is segíteni. Jó lenne, hogyha a napirenden előbb-utóbb szerepelne az, hogy a szakbizottságnak mik a prioritásai, hogy mi hamarabb meg tudjuk mindezt valósítani. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem igazán lesz esélyünk arra, hogy bármit is elérjünk ilyen nehéz idők közepet. Másfél percben Boris úr, köszönöm. Már kétszer hozzászólt. Egyszerűen választ szeretnék kapni, amit polgár úrnak, illetve a kollégájának feltettem. Az 2020-as EU stratégia nem tartalmazza a sportpolitikát. Az oktatás, hogy nem európai szintű politika, a tagállamok feladata ez, és hatásköre. A kérdésem a következő. Elképzelhető, hogy elérjük azt, hogy a sportpolitika hivatalosan is bekerüljön a dokumentumba. Fiatalok támogatása a sportterületén, a doping ellenes fellépés, egyéb aktuális kérdések is ide tartoznak. Mindezt ebbe a horizontális politikába kell bevonni. Nem a részletekről kéne beszélni, hanem horizontális politikákról. Az EU hivatalos politikájaként ezt el tudjuk fogadni. Polgár úr kap még egyszer szót, utána pedig a szakértők, akik adott esetben ezt szeretnék kiegészíteni, vagy a az eszmecseréből valamit észrevettek, ami őket tovább gondolkodásra késztette. Polger úr. Jó. Parancsoljuk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi, válaszolnék a feltét kérdésekre. Finanszírozás. Még egyszer. Illetve a tömegsport. Azt gondolom, hogy egyet tudunk érteni azzal, amit a tömegsportról mondtunk, hogy ez mennyire fontos. Illetve meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet összekapcsolni azt, amit az EU tesz, illetve amit a helyi és regionális szervezetek, vagy önkormányzatok tesznek. Például egy helyi foci pályát rekonstruáljunk, vagy felújítsuk, újraépítsünk, hát ezt nem igazán tudjuk finanszírozni, de határon túli sporttevékenységeket igenis tudunk, vagy különböző hálózatok kiépítését is tudjuk finanszírozni, vagy csere programokat. Olyan esetekben, amikor ö, itt egyfajta sporttevékenységről vagy versenyről van szó. Ezt megtehetjük. Nem sokára az idei pályázatok eredményét köz, ö, meghirdetjük. Az Európai Parlamentnek köszönhetően elég sok ilyen program lesz. Aztán ö, a dopinggal kapcsolatos illetve a szociális befogadása, befogadása kapcsolatos eredményeket is kommunikáljuk röviden, rövidesen, illetve az önkéntesség kérdése szintén ide tartozik, ez is kapcsolódik a tömegsporthoz. Nos, ezt támogatjuk, tehát a jövő sportprogramjaiban ezeknek a témáknak mind szerepelnie kell. Az szinte biztos, hogy finanszírozási hiány lép fel sportban 2012-13-ban. Mindent megteszünk azért, hogy a sport számos más szakpolitikában is szerepeljen. A Youth in Action programmal kezdjük. A bizottságnak mármint az, a Youth in Action igazgatóságának azt fogjuk javasolni, hogy a sport prioritásként szerepeljen, hiszen a Youth in action belül is szerepelnek éves prioritások. Tehát, hogy ez legyen a prioritás 2012-13-ban. Ez példa a mainstreamingre. Más példa lehet az, hogy a kutatási programokban mekkora hangsúlyt kapnak a sporttal kapcsolatos témák, például a dopinggal kapcsolatos kutatások. Ez egy nagyon komoly ő, tudományos kihívás. Új doping szereket fejlesztenek ki nap mint nap, illetve ezen doping szerek kimutatását is fejleszteni kell, és a kutatási programok igenis hozzátehetnek ehhez. Aztán. Néhány kérdést hallottunk az amatőr sportról, illetve arról, hogy hogyan lehet értelmezni az EU-s jogszabályokat sport tekintetében. Illetve arról is volt szó, hogy jogbiztonságra van szükség. Hogyha elfogadjuk a bizottsági nyilatkozatot, akkor egy úgynevezett staff working paperrel együtt fogjuk ezt megtenni, és ebben iránymutatásokat olvashatnak azzal kapcsolatban, hogy az EU-s jogszabályokat hogyan kell értelmezni. Elsőleges, másodlagos és eset jogra vonatkozik majd ez. Remélem ez az összes sporttal kapcsolatos szakembernek segítséget nyújt majd, a sportszervezeteknek például. Remélem, hogy ezzel jobban megjósolható, előrelátható lesz az, EU, az európai sportjogszabályok alkalmazása. Az EU-s jogszabályok alkalmazása egyébként eddig előtérbe helyezte a profi sportot, és tudjuk azt is, hogy az európai polgárok szabad mozgása a római szerződés egyik alappillére volt, és ez igaz az amatőr sportolókra is. Hogy az emberek szakmai okokból az egyik országból a másikba költöznek és sportolnak, akkor új hazájukban is szeretnék gyakorolni ezt a sporttevékenységet. Jelenleg ez még nem megoldott, akadályai vannak ennek, de szeretnénk ezeket a problémákat leküzdeni. Rövidesen egy tanulmányt fogunk megrendelni ezzel kapcsolatban, illetve hogy milyen állampolgárságos kapcs- állampolgársággal kapcsolatos megszorításai vannak az amatőr sportolásnak. Reméljük, hogy ezáltal segítünk a polgároknak és amikor gyakorolják a szabad mozgáshoz való jogukat, akkor a sportoláshoz való jogukat is gyakorolni tudják. Aztán az a kérdés is fölmerült, hogy hogyan lehet többeket ösztönözni arra, hogy sportoljanak, illetve hogyan lehet mindezt a két Európai Unió 2020-as stratégiának kontextusába belevonni. Most a HEPA-ról szeretnék beszélni, az, eg- az egészséget elősegítő ö, fizikai tevékenységről, vagy sporttevékenységről. Na most a HEPA-val kapcsolatban konkrét ö, tevékenységekre teszünk majd javaslatot, hogy minél többen sportoljanak. Nem csak az élvezet miatt, hanem azért is, hogy az, európai, az, az EU 2020-at sikeresebben elérhetjük. Minél többen sportolnak, annál több az egészséges ember, akik kevesebbet hiányoznak a munkából, jobban tudnak dolgozni, boldogabbak a munkahelyükön, és ezáltal hozzájárhatnak, hozzájárulnak a fenntartható növekedés célkitűzéséhez, amely része a 2020-as stratégiának. Ha az emberek egészségesebbek, akkor a TB költségek is csökkennek. A, hapa, a hepának tehát természetesen vannak szociális dimenziói is, illetve az emberek életminőségét is javítják, de mindenképpen ki kell emelni a pozitív gazdasági következményeket is. Talán ezzel mindenre válaszoltam. Még egy, még, még egy dolog, Hannibal asszony említette a prioritások kérdését. Ennek a bizottság, ez a bizottsági nyilatkozat tágkörben foglalkozik majd az EU tevékenységgel. Arról szól majd, hogy a sportnak európai dimenziót kell adni. Várjuk azonban az önök állásfoglalását, tehát a parlament állásfoglalását, amely követi majd ezt a nyilatkozatot, és ebben reméljük, hogy olvashatunk majd az Európai Parlament prioritásairól, ezt várjuk nagy szeretettel. Köszönöm. A mikrofon nem kapcsolta be az elnök asszony. A költségvetési kérdések kíván választ ha kapni kedves kollégánk, a költségvető szakértő. Nem tudom, tud-e neki választ adni. Lakagád úr azt hiszem a jövő évi előkészítő programokra hivatkozott. Ez az egyetlen pénz, ami jelenleg kilátásba helyezhető. A 3 millió plusz a különleges rendezvényekre összesen 7 millió for, ö, euró áll rendelkezésre. Ezt megszavazta az Európai Parlament a költségvetésben, amely most éppen összeomlott, amit abban a költségvetésben szavazták meg, amely összeomlott. Tehát szorítsunk, hogy ez a költségvetési sor megmarad, túléli a tárgyalásokat, amelyek ugye még előttünk állnak. McLaughlin kolléga is kiír szót illetve kér választ az érintettek azon, Igen, kétféleképpen lehet. A bizottság minden évben megszervezi a sportfórumot. Ez a sportfórum aktuális kérdésekkel foglalkozik, napi kérdésekkel, és minden szervezetet meghívnak. A nagyokat, közepeseket és a kicsiket is meghívják és a képviselőket is meghívják, az Európai Parlamenti képviselőket, ez egy nagy esemény. A következő Budapesten lesz, február végén, és reméljük, hogy önök közül sokan jelen lesznek majd ezen a rendezvényen. Ez alkalommal a Magyar Elnökség kezdeményezésére együtt fogják szervezni a sportminiszterek informális tanácsával. Tehát a sport fórum közvetlenül kapcsolatba léphet a sportminiszterekkel. Ezt teszi a bizottság. Nagyon széles spektrumú fórumot szervez az éves fórumon keresztül. Aztán van egy másik szárnya az érintettek bevonásának, és ezt tették a tanácsban. Ma délután a belga elnökség jóváhagyása előkészít egy határozatot, amely strukturális párbeszédet javasol a sportszervezeteket. Nem csak blabla lesz, hanem valóban egy felépítmény alapjait kívánják letenni. Az úgynevezett strukturális párbeszéd megalapításáról van szó, a sportszervezetek és az EU intézmények közötti párbeszédről lenne szó, ideértve az Európai Parlamentet is. Ez a két fő csapása a sport érintett, az érintett sportolók, sportszervezetek bevonásának. Tegnap részt vettem az Európai Olimpiai Bizottság ülésén, minden érintettel találkoztam. Ez egy folyamatos folyamat, úgy tetszik. Vannak ezek a mérföldkő események, mint a sportforum, de van több kisebb rendezvény. Most pedig megadom a szót Kolucsi úrnak, Nagyon szépen köszönöm. Az hátulról kezdeném. Világos különbséget szeretnék tenni a profi és amatőr sport között. Van, aki arról panaszkodott, hogy miután hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, sok problémát nem tudunk megoldani a sport területén. Például dopping és így tovább kompenzáció egyebek kérdésében. Ne felejtjék el, kérem, hogy a sportban érintettek, mindegy, hogy kik azok, a sportot képviselik. Vannak platformok, fórumok, ahol vitázhatnak mindenről. Ez a platform a szociális párbeszéd. Szociális párbeszéd. Ugye? Na. Szociális párbeszéd. Amikor az elején, ma reggel arról beszéltem, hogy a sport a nemzeti hatóságok hatáskörében marad, illetve a sportolók szervezeteinek hatáskörében maradat. ha amit a sportban érintetek akarnak, hát van egy ilyen eszközük, egy asztal, egy asztal köré ülnek az érintettek, és megvitathatják a problémákat. Ebben az összefüggésben a bizottság, az EU szerepet játszik. Hogyan? elő kell segíteni a párbeszédet. Senki nem kényszeríthet senkire párbeszédet. Ha nem szeretjük egymást, nem fogunk egy asztalhoz ülni. De legalább összehozom önöket egy terembe, aztán vitázzunk. És lehet, hogy a végén lesz megoldás. Miért kell állandóan valakire mutogatni, valakit hibáztatni? Ha valami nem működik, mindig keressük a bűnbakot. Vannak kérem eszközök a probléma megoldására. A szociális párbeszéd, Másik előnye, az a benyomásunk, mindenkinek az a benyomása, hogy néhány sportban érintett szervezet jobban képviselteti magát, mint más. Ez így van. A szociális párbeszéd egyik előnye, ugye a párbeszéd foglalkoztatottak és a foglalkoztatók között van általában néhány területen nincsen képviselő európai szinten. A szociális párbeszéd, a fociban például, kérem javítsanak ki, a rosszul mondom, annak pozitív eredménye, mert kötelezi az európai ligákat arra, hogy szózzanak létre egy európai szervezetet. Az európai szervezet a fociban szociális párbeszédet folytat. Ugyanazt a gyakorlatot kell bevezetni a többi sportágban. Ami a költségvetés illeti. Elnézést. Fog, a halvány fogalmam sincs a költségvetésről. A feleségem nálunk a költségvető, úgymond. Én nem, érek, nem értek hozzá. Azt mondja, a feleségem azt mondja, mi kell -e? Kell egy millió euró, hogy megvegyük a házat. Azt mondom, hát nem lehet. Nincsen pénzünk. De lehet, hogy valami más tehetünk. Veszünk egy kisebb házat konkrét javaslattal találjunk elő. Mennyibe kerül egy európai rendezvény finanszírozása? Itt abba hagyom. Sajnos a zenekasszony nem használja a mikrofont, így nem halljuk. Naponta szembesülünk a költségvetéssel, a pénzhiányjal. Azt nyilván megérti, hogy meg kell említenünk, hiszen felelősek vagyunk a költségvetését, és valamit ki kell ö, kaparnunk ebből. Ne? Tehát most egy egymillió eurós házvásárlás az kutyafüle ahhoz képest, ami bennünket fogad. Kölköbi úr. Köszönöm szépen. Azt a kérdést tették fel, hogy mit tehetnek, mit tehetünk a tömegsportokért. Nos, az Európai Parlament segíthet abban, hogy folyamatosan odafigyeljenek ránk. A profi sportra, a tömegsportra, illetve az egészséget elősegítő fizikai tevékenységre. Jelenleg mindenki a focival, illetve a versenysportokkal foglalkozik, nyilvánvaló, hogy ennek ez érdekes a médiának, de arra is oda kéne figyelni, amivel az európai polgárok leginkább foglalkoznak, és amiben tevékenykednek. Vladimir Andrejev úr, aki a Szorbonon dolgozik Párizsban, már kimondta ezt, tehát nem lehet a piramis modellel úgy foglalkozni, ahogy ezt eddig tettük ezen modell jelenleg a realitás, a valóság kétharmadával nem foglalkozik. Tehát az emberek kétharmada nem tagja semmilyen klubnak, és nem akar a legjobb lenni. Azt gondolom, hogy néhány ma itt elhangzott ötlet hasznos lehet, például Sport Erasmus, illetve nagyon fontos az is, hogy Európa szerte szervezünk tömegsport rendezvényeket, és szerintem nemzetközi részvételre is meg kéne ezeket nyitni. Ez itt mindenképpen hallathatja hangját az EU. Szerintem az egymilliós célkütőzést kéne a legkomolyabban venni, tehát hogy még ennyit vonjunk, e, e, hogy még ennyi embert vonjunk be a sportba, és ezekre kéne leginkább odafigyelni. Elnök, köszönöm. Gaia úr. Hozzá kíván szólni? No, I, I, I do believe that, uh, Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a sportszervezeteknek, hogy folytassák a párbeszédet. Méghozzá az európai intézményekkel, és ezt tesszük. Nem gondoljuk azt, hogy itt hiány van, párbeszéd hiány nincsen, hiszen a párbeszéd létezik. Nyilvánvaló, hogy számunkra mármint ami a forrásokat illeti, persze megértjük, hogyha van egy szerződés, és egy új cikkely van a sportol ebben a szerződésben, a sport valóban az európai intézmények hatásköre, ha már van erről szóló cikkely az új szerződésben. Szimbolikus értéke is van persze, megfelelő forrásokat kell biztosítani ennek a kategóriának, a sportnak. Ami az európai csapatsportokat illeti, nem kérünk plusz forrásokat. Mi azt kérjük, hogy legyen autonómiánk, amelyet tiszteletben tartanak. Döntéshozatali autonómiát szeretnénk tiszteletben tartatni. Hála a piramis modellnek képesek voltunk az helyi szervezeteket is finanszírozni, az alapszervezeteket, és remélem, hogy a jövőben is folytatjuk ezt majd. Amire szükségünk van önöktől, az hogy kérem, hallgassanak meg minket, értő fülekre szeretnénk találni. Többre nem. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Ismét kikapcsolta a mikrofonját, sajnos nem halljuk. Patrick Higgy. Conclude. Lezárásképpen hadd mondjam el, hogy egyetértek kollégámmal, aki említette, hogy a sport autonómiát élvez a politikusoknak, távol kell magukat tartani a sporttól. A 165-ös cikkkel kapcsolatban hát kicsit aggasztónak tartom azt, hogy 2015-ig vagy az utánig nem igazán lesznek új programok, ennek nem örülnek majd az európai polgárok. Egy pozitívummal zárnék. Nagyon örültem annak, hogy a magyar képviselő a magyar elnökségről így beszélt, és azt is említette, hogy a sportot felkarolják. Ez nagyon jó hír, és mindenképpen üdvözlöm ezt. Minden jót kívánunk a magyar elnökségnek. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most a belga elnökségnek adom meg a szót. Anne Vermeers következik, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők! Először is Mejtesz miniszter urat, aki a flamand miniszter ezen a területen, a sport területén szeretném kimenteni, ugyanis miniszterek tanácsa van ma délután. A belga elnökség egy néhány idevágó tevékenységét szeretném kiemelni a ma délutáni ülés remélem azért a blablablánál tovább jut, és szerintem akár történelminek is nevezhetjük majd az EU sport ügyekért felelős miniszterei első alkalommal találkoznak ebben a formációban a az ifjúsági képzés és sportügyekért felelős miniszterekről van szó. A belga elnökség alatt szeptember közepén döntöttek úgy, hogy a sport bekerül a megnevezésbe, tehát a képzés, oktatás, ifjúság és sport ügyekért felelős miniszterek. Vagyis láthatjuk, hogy a szándék nagyon erős a tanácson belül, hogy a sport ügyében dolgozzanak. A három fontos témát szeretnék megemlíteni, amit az elnökség kiemelt, a strukturált párbeszéd a sporttal, a szociális befogadás erősítése és az antidoping fellépés. Ami a strukturált párbeszédet illeti, a spanyol elnökség alatt kezdődtek az idevágó tárgyalások, és ebből kiindulva szeretnénk folytatni a munkát egyeztető mechanizmusok keretei között, amelyet a sport szektorral folytattunk. Az Európai Bizottság már régóta szervez egy fórumot ebben a kérdésben. Ezen túlmenően az Európai Bizottság képviselője is elmondta, hogy ma délután egy állásfoglalás felé is megkezdődik a munka a strukturált párbeszédet követően egy magas szintű komponenst is bekívánnak vonni, vagy hozzátenni ezen strukturált párbeszédhez. Egy informális eszmecserére is sor kerül majd a tanácsülése mellett. A belga elnökség ezeket a kereteket kívánja először kialakítani, és ezt követően egy első hivatalos ülésre is sor kerülhet még a belga elnökség alatt decemberben. A másik prioritás, amit említettem, az a szociális befogadás a sport útján. Elmondhatom, hogy a tanács következtetéseket fogad majd el a sport szerepéről a szociális befogadás motorjaként. Azt gondolom, hogy ezek a következtetések fontos jelzést küldenek majd a szociális közösségben a sport betöltött szerepéről. Szeretném felhívni egy szakértői ülésre a figyelmet, amit a belga elnökség alatt nemrég szerveztek, illetve ez egy policy debate témája is lesz, egy szakpolitikai vita, tehát a legjobb gyakorlatok cseréje fontos szerephez juthat itt, és elindulunk azon az úton, hogy meglássuk, hogy európai szinten mit tehetünk a legjobban. A harmadik nagy téma a dopping ellenes fellépés, ez többször elhangzott már ma is. A belga elnökség alatt következtetéseket készítenek elő az Európai Unió szerepéről a nemzetközi dopping ellenes fellépésben. Nagyon fontos itt az EU politika koordinálása a tagállamok idevágó politikáival és természetesen az elkövetkező konkrét vada ülések is szóba kerülnek itt. Az Európai Unió szerepét kívánjuk erősíteni, és így közösen hatékonyan fellépni a doppinggal szemben. Itt hallottunk egy néhány ügyet a a bizottság részéről konkrétan hogyan legyen az EU jelen az VADA elnökségében. Informális tárgyalások folytak miniszteri szinten a belnökség alatt. A magyar és a lengyel elnökség nyilvánvalóan ezeket folytatni fogják, ezeket a tárgyalásokat. Ennyi lenne a tanács prioritásait illetően. Az elnökség két további nagyon fontos témát emelnek ki, az önkéntes munka jelentősége szintén szóba került ma már, és az informális tárgyaláson is megemlítődött ez a miniszterek között, illetve a képzés és az oktatás. Itt az európai képzési, oktatási keret jelentőségét emeltük ki. Egy európai napot szervezünk ezen a területen, természetesen valamennyiüket szívesen látjuk ott a belga elnökség és a tanács ezzel kíván hozzájárulni a sportpolitika helyes irányba állításához. Egy meghallgatás végére értünk, egy olyan meghallgatásról van szó, amely számunkra nagyon fontosnak bizonyult, a legjobb időpontban született ez meg külön köszönetet mondok a szakértőinknek, akik eljöttek. Elnézést kérek, hogy ilyen szigorúnak kell lennem mindig, de különben az időkeretünket nem tudjuk betartani. Egy emberre szóltam csak rá, remélem időközben megbocsátotta. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak és a tanácsnak a bizottságnak, azt hiszem valamennyiünk nevében mondhatom, azt üzenjük, vagy azt mondjuk útravalóként, hogy kreatívnak kell lennie, annak érdekében, hogy a 165. cikk tartalmát a gyakorlatba is átültethesse. Természetesen van egy mainstream számos más területen, de ezt kezelni kell, ezzel élni kell, stb. Polgár úr, ismerem önt a médiaterületről, és az az elkötelezettség, amit ott mutatott, az ezen a területen, a sport területén is fontos lehet, és ott is ilyen elkötelezetten dolgozik. Egy dolgot szeretnék még megemlíteni. Az első dolog, amit elmondott az elején, az megijesztett, megmondom őszintén. Ez egy ilyen minden ilyen szatolcs üzlet volt, minden benne volt. A copyright is belekerült valahogy. Tehát minden, amit csak el lehet képzelni. Ez megijesztett. Ne kövessük el azt a hibát, amit a Lisszaboni stratégiával csináltunk, hogy mindent akarunk, aztán a végén semmit se érünk el. Az nem lesz jó úgy. Tudni illik, számunkra fontos. Persze tudjuk, hogy van háttere a sportnak, hatalmas háttere van. Mindenki beszélt erről, az összes szakértő ezt természetesen meg lehet említeni adott keretek között, de kevesebb eh, témára kéne koncentrálni az elkövetkező években. Ez fontos lenne. Eh, négy-öt pontot eh, megemlíthetnek talán konkrétan, amit öt év múlva elérünk, és ne csak egy ilyen bevezető legyen az egész. Még szeretnék valamit elmondani a hozzászólásokhoz. Két nagy feladatunk van. Egyrészt támogatnunk kell azt, amit akarunk, hogy számos embert rábírjunk a sportolásra, tehát a fun, a szórakoztatás jellege, így segítsünk az amatőr sportnak. Azt gondolom, hogy az önkéntesség év, a következő év fontos eszköz lehet, hogy a legjobb gyakorlatokat ezen a területen is felelevenítsük. Azt gondolom, hogy lehet nevelő szerepe itt a sportnak. Van egy másik feladatunk is, ezt is szeretném elmondani, hogy a profi sportra is odafigyeljünk, hogy segítsünk, hogy mindazok, akik mm, kérdéssel fordulnak hozzánk, például a játékos ügynökök tekintetében, vagy számos más terület van itt érintve, amit jogilag kell megoldani, jogtechnikai kérdést jelentenek, és sokan úgy gondolják, hogy európai szinten csinálhatnánk valamit, amit az UEFA csak egy adott részre tud szabályozni. Mások más részre tudnak szabályozni, legyen ez jégkorong vagy bármi más. Talán velük együttműködve, a profi szövetségekkel együttműködve mi megkeressük azt, hogy mit tehetünk, és adott esetben meglévő eszközökkel, nem a 165-össel, hanem mással is tudunk segíteni. A profi sport a 90-es évek közepén ébredt fel a Bosznan ítélet után. Addig se volt profi sportoló, addig egy se jött hozzám, nem hozzám nem jött be az irodában, hanem a képviselőket. Egy profi sportoló se kereste meg, de aztán egyszer csak elkezdtek kopogtatni a Boszman ítélet után újra és újra jöttek, mert észrevették, hogy nekünk beszélnünk kell, hogy ne csak a versenyterületen számoljunk el a dolgokkal, mert sok igazságtalanság történik, ugye, hiszen itt vannak a konkrét témák, amelyekről önök is beszéltek, ezek a sajátosságok, ők ezt így nevezték. Tehát az autonómiájukat mi nem fogjuk megtámadni, nem kell tartaniuk attól. Az Amsterdami jegyzőkönyvben Kohl, az akkori német kancellár gondoskodott arról, hogy a sport, sportegyesületek legyenek autonómak. Igen, és meg legyen a saját létjogosultságuk. Mi senkitől nem akarunk elvenni semmit. De ha valakinek segítségre van szüksége, akkor megnézzük, hogy az Európai Bizottsággal együtt tudunk-e valamit tenni Örülök annak, hogy a belga elnökség ilyen elkötelezett ezen a területen. Lehet, hogy az Európai Bizottsággal együtt tudnak önök is segíteni, hogyha rákérdeznek egyesek, adott esetben mit tudunk jogilag szabályozni, hogy az, ami megkönnyítheti az Európai Szövetség életét, egzisztenciáját. Még egy utolsó dolog, amit szeretnék elmondani. 2012-2013-ra nézve eh, nincs program, de ez nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit. De Szomorú, hogy ez nem sikerült, de így alakult. Nem szabad kétségbeesni, az Európai Bizottságnak adjuk azt a feladatot, hogy a gondolatainkat, ötleteinket hajtsa végre, amelyeket már elmondtunk, és valami pénzt csak-csak találunk hozzá, talán januárra, és akkor azt kérem, hogy ezeket a kér dolgokat, az előkészítő lépéseket és a speciális eseményeket adott esetben úgy domborítsák ki, úgy dolgozzák ki, hogy a polgárok lássák, igen, úton van itt valami a sportterületen, a mi támogatásunkat élvezik. Még egyszer köszönöm, és egy kicsit Kelly úrral szemben túl kemény voltam, és Szesin kolléganőmnek is láttam, legtöbben tapsoltak. Jó, hát talán egyedül maradtam a véleményemmel, hogy az írásos nyilatkozat nonsens. Mindenképpen el akartam mondani, valamikor meg akartam szabadulni egy publikum előtt, sose fogom, úgyse fogom aláírni, de azért nem mondom még egyszer, hogy nincs értelme. Jó, ezzel berekeztem a meghallgatást és akkor kérem, hogy ö, ö, lassan hagyják el a termet, mert koordinátori ülés lesz. Köszönöm a tolmácsok munkáját.